Meine... Hölgyeim és uraim, ma kevesebben vagyunk, mint tegnap, de szívesen elkezdeném a munkát, főként azért, mert Nibler kollégának viszonylag korán távoznia kell. Van néhány formális bejelenteni vanom a koordinátorok üléséről, amelyre tegnap került sor, úgyhogy ezzel is kezdeném a munkát. Szeretnék utalni arra, hogy utána szavazni is fogunk és jó lenne, hogyha az elektronikus szavazásra lehetőséget nyújtó szavazókártyát mindenki magánál tartaná, és akkor mindenki még eh, egyeztetne a frakciójával is a szavazási magatartásra vonatkozóan, azon kívül szeretnék utalni arra is, hogy a bürónak a tagjai és a koordinátorok meg vannak hívva Lukás Lukával, a ciprusi eh, igazságminiszterre való találkozóra ebben a teremben 12 óra 30-kor. Én más irányú kötelezettségvállalásom miatt nem tudok részt venni, ez egy informális találkozó lesz. Ma délután pedig lesz 15 órakor egy workshopunk az 5E2 teremben. A tegnapi határozatok a koordinátorok üléséről van még egy nyitott ügy, amely a bírósági közbelépés, beavatkozást érinti, erről ma kell majd döntenünk. Ezt a szavazás után fogjuk közvetlenül a miniszterrel való találkozó, a Dán miniszterrel való találkozó előtt megtenni. Aztán jelentéseket osztottunk ki. Birgit Colin Langen mentességével kapcsolatos ügyet Speroni kolléga vállalta. Aztán a elektronikus azonosítással kapcsolatos témát a nép, néppárti előadó fogja tenni, még konkrét év nincsen, és megállapodtunk abban, hogy hogy hat állandó előadónk lesz, Lichtenberger a jogi vitákat, Tein a szubszidiaritás, komitológia, Lichtenberger asszony, jogalkotás, áttekintéshez Peronni, delegált jogi aktusok pedig Rapkai kolléga kezébe kerülnek. A 14. irányelve kapcsolatban úgy határoztunk tegnap, hogy hatástanulmányt fogunk kérni arról, hogy van-e ennek európai hozzáadott értéke. Tadeusz Vievka kollégát megbíztuk azzal, hogy az alapjogi éves konferencián vegyen részt december 6-a 7-én, erre itt a házban kerül sor. Úgy határoztunk továbbá, hogy az jog, igazságosság és fejlesztés munkacsoporthoz fogunk írni egy kérdést. Az erről szóló levéltervezetet a következő koordinátorülésen bemutatjuk, és akkor ott áldásokat adhatják rá a koordinátorok. Ezek tehát a történések a tegnapi koordinátorülésről ülésről. Most akkor átérünk a 16 napirendi pontra. Nibler kollégának meg is adom a témát, a digitális egységes piacba vetett bizalom megerősítése a téma. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, jó reggelt mindenkinek. Rövidre fogom a szót, a bizottság közleményt adott ki a digitális egységes piac kiteljesítéséről. Előzetes megjegyzésként egy háttérinformáció, a digitalizálás és az adatforgalom rendkívüli növekedése megváltoztatta az életünket, úgyhogy úgy gondolom, hogy masszív kihatásai vannak ennek a gazdaságra is. Új vállalkozások alapulnak ezen az alapon, új szolgáltatások jönnek létre, és a vállalkozások máshogy állnak fel. Ez áll tehát annak a hátterében, hogy fontosnak tartom, hogy elgondolkozzunk arról, hogy a digitális egységes piacot hogyan tudjuk kiteljesíteni, különösen ami a hazai gazdaságunknak való esélyek növelését, mint célt illeti, és az új piacoknak a megnyitását. A bizottság a januári közleményében egy elemzést adott, amely azt mondja, hogy a digitális egységes piacnak a potenciálja nincsenek még kihasználva, és öt, összességében öt fő akadálya van ennek. Ezeket meghatározza a bizottság a közleményben, és meghatározza, hogyan lehetne ezeket megszüntetni. Nincsen megfelelő határokon átívelő és jogszerű digitális szolgáltatási piac. Ezen a területen erősebb koordinációra van szükség, megfelelő fogyasztóvédelemre, hiszen részben még 27 különböző tagállami szabályozásnak van alávetve ez a terület. Tehát itt is az egységesülés irányába kell haladnunk, például a jogoknak az összeurópai értékesítése területén. Aztán a másik ilyen akadály a szolgáltatóknak, a nem elégséges ismerete és az internet használók hiányos védelme, különösen ami a különböző fizetési és szállítási rendszereknek a használatát illeti. Itt országról országra még egyedi megoldások vannak, tehát nincsenek európai szintű rendszerek. Itt mindenképpen a piacok integrációjára eh, a mobiltelefonos fizetés, a kártyás fizetés integrációra kell egy stratégiát kidolgozni, és nagyon sok a visszaélések száma még az interneten, nagyon nehéz az ezekkel kapcsolatos jogvidáknak a rendezése is. Az internet biztonság e, és a kiberbűnözés megszüntetése már egy stratégia részét képezi és továbbiakban hiányzik még a szélesávú hozzáférés, biztosítása és a felhőprogramozás területén is vannak még tennivalók. A bizottság terve, hogy ezeket a fennálló akadályokat megszüntesse, a másik célja pedig egy jogalkotási kezdeményezést is útnak indítson ezen a területen. Így például a közös európai vételi jogban is bizonyos adatvédelmi eh, szabályokat eh, irányzott elő, amelyek most a vitatárgyát képezik, és az is cél kell, hogy legyen a mi jogalkotási munkánkba, hogy a lehető leg több jogalkotási kezdeményezést ezen a téren véghez vigyük. Aztán az elemzés után vannak ugye a célok megfogalmazása, és utána konkrét intézkedéseket is megad, annak érdekében a bizottság, hogy a digitális egységes piac kiteljesedjen. Én a magam rövid véleményében arra koncentráltam, ami a jogi szakbizottság szempontjából releváns, hát a különböző jogszabály előírások átfedéseinek, sokszínűségének a megszüntetése, az európai vételi jogban rejlő potenciáloknak a kihasználása, kiaknázása, a határokon átívelő cselekvésnek az erősítése, hiszen itt egy közös digitális, egységes piac érdekében a közös európai vételi jog kialakítása mindenképpen előnyös lesz, aztán a szerzőjogoknak a kollektív értékesítés, sével kapcsolatban szükséges lépések. Mi a véleményben azt mondjuk, hogy az ezzel kapcsolatos bizottsági javaslat most már gyors vita és megbeszélés tárgyát kell képezze, és arra kérjük a bizottságot, hogy elő kezdeményezéssel, aztán az adatvédelem területén egységes adatvédelmi jogi keretet kellene útnak indítani, különösen ami a felhasználóknak, fogyasztóknak az ő személyes adatai felhasználásával kapcsolatos világos tájékoztatását illeti, aztán a felhő programozással kapcsolatban is világos stratégia kialakítását szorgalmazzuk, és aktív fellépést támogatunk a termék hamisítással szemben, ahol még a bizottságnak további javaslatokkal kell előállni, és nem csak az aktáról kell vitatkoznunk, ami most ugye lekerült a napirendről, hanem úgy gondolom, ez a probléma továbbra is megoldásra vár. Továbbá azt is kérem, hogy a jogviták rendezésével kapcsolatos javaslat az online ügyletek esetében rendezésre kerüljön, és nem utolsó sorban, de utolsóként a szélessávú hozzáférésnek a támogatása, az európai összekapcsolódási eszköz segítségével például számomra is egy fontos célkitűzés és fontos, hogy nemzeti szinten is a hálózatépítésbe befektessenek, beruházzanak. Ez egy olyan fontos kérdés, amiről legalábbis szólnia kell a jogi szakbizottságnak a véleményében. Ezek tehát uh, ugye az én megjegyzéseim, ez nem jogalkotási munka, ez csak egy bizottsági közlemény, de nyilvánvalóan elmondja azt, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben mi fog történni ezen a területen, tehát fontos, hogy a későbbiekben a jogi munka úgy induljon el, olyan jogi keretek álljanak fel, amelyek a kis és középvállalkozásoknak a digitális világban való eligazodását jobban segíti. Elnök, köszönöm szépen, Wikström asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen teljes mértékben támogatom a dokumentum által összefoglalt gondolatokat és ötleteket, és biztos vagyok abban is, hogy Angelika, ahogy mindig is, nagyon jó munkát fog végezni ezen a véleményen. Az ilyenfajta témákat már nagyon régen követem, és ez alatt észrevettem, hogy a bizottság ezeket a keretstratégiákat nagyon jó módon meg tudja jelentetni és azokat a javaslatokat, amelyeket előterjeszteni kíván, mint a jogszabályalkotási javaslatokat, például az egységes digitális piacról szóló javaslatot. Úgyhogy nagyon sok szó van itt előttünk. Például az kollektív jog, jogokról szóló jogszabályt már nagyon régen várjuk, és a dokumentumban szereplő több kihívás is már nagyon régen szerepel az asztalon, legalábbis számunkra már ezek nagyon jól ismertek, hiszen mi ezekkel napo, napi szinten foglalkozunk. A bizottság dolgát persze nem segíti a tanács sem, mert ők folyton belefoglalják a dokumentumokba azt, hogy a nemzeti jogrend felülírása nélkül, és aztán hónapok azzal telnek el, hogy az, amit egyébként Európában mindenki rendkívül fontosnak tart, az csak késlelteti a tanács. És annak a, a, annak a testületnek a felállítását szorgalmazzák, amely 40 ember foglalkoztatásáról szól, méghozzá olyan embereké, akik még csak adót sem fizetnek az adott országban. A globalizált világ Európában is nagyobb fokú együttműködést és egységességet kér, illetve követel, ez nagyon egyszerű. A globalizáció ellen nem érdemes harcolni, meg akkor sem, hogyha sokan szeretnék ezt. Egyszerűen el kell ismernünk, hogy új valósággal kell szembenéznünk az internet, a gyors technológiai fejlődés eredményezte ezt, és ez igenis megkérdőjelezi a múlt század nemzeti megoldásait, amikor egyes országoknak még volt arra pénzük, hogy a saját rendszereiket megalkossák, anna, arra való tekintet nélkül, hogy a többi országban mi folyik. Amikor egyetemen tanultam Uppsalában, akkor arról vicceltünk, hogy ö, ö, mennyire gyorsan ö, előkerül az a, a mondat, hogy ö, mindig így szoktuk csinálni. Az én egyetememet például 1477-ben alakít, alapították, és nagyon sok szép hagyománya volt, de az a, a városban ugye egyetemi hallgatók ezrei tanulnak, ővelük csak kétszer történik meg az, ami amúgy mindig így szokott lenni. Mindenki azt, mindenki azt hiszi, hogy ezek ilyen örökérvényű igazságok, amelyek, amelyek mindig így vannak, és mindig így kell, hogy maradniuk lehet, hogy én nem fektetek olyan nagy értéket a nemzeti hagyományokba, mint ahogy azokat, mint, mint, mint sok más ember. Nagyon sokan vannak, akik megvédik a saját nemzeti jogszabályaikat. Tulajdonképpen nem csak, nem azért, mert ezek olyan értékesek, hanem egyszerűen azért, az egy, amiatt az egyszerű ok miatt, hogy ezek mindig így, mindig léteztek. Annak ellenére, hogy nem is biztos, hogy olyan hosszú ideje léteztek ezek a szabályok. A jól működő digitális piac előtt álló legnagyobb akadály az nem az, hogy az Európai Bizottság nem tud megfelelően kommunikálni, hanem az, hogy nagyon sokan ellenzik a közös megoldásokat, és csak is azért, mert egy olyan rendszert kellene megváltoztatni, amit már ismernek, és egy új rendszert kellene el, megalkotni buta külföldiekkel együttműködve, akinek, akiknek a akinek az ostoba jogszabályokat is figyelembe kellene venniük. Persze, 27 rendszert kell összehangolnunk, az elején mindenkinek nagyon sokat kellene tanulnia, és egy sor olyan probléma elé fogunk kerülni, amelyek, amelyeket eddig nem vettünk figyelembe. De vannak esetjogok, van egy sor olyan újonnan újonnan képzett ügyvéd, aki majd ezeket a jogszabályokat fogja úgy tekinteni, mint amelyek már mindig itt léteztek, és a régebbi jogszabályokat pedig ősségi jogszabályoknak fogja tekinteni. Tehát, hogyha fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket a szép célkitűzéseket, a keretről szóló nyilatkozatban meg is valósítsuk, akkor nagyon jól át kell gondolnunk azt, hogy a bizottság tulajdonképpen mit szeretne megvalósítani, mit javasol nekünk, és nem engedhetjük meg, hogy e, ettől elálljanak, amíg meg nem lesz, kész nem lesz a valódi jogszabályjavaslat. Szükség van egy jól működő európai digitális piacra, de ez megköveteli azt, hogy a tagállamok feladják nemzeti jogszabályaikat egy egységes európai, európai rendszernek helyt adva. Hiszen az nem fog működni, hogy európai rendszerünk is legyen, meg egy olyan rendszerünk is, ahol minden tagállam ott, ahol akar, mindenféle kivételeket állíthat fel. Úgyhogy a véleményünk ezzel a, ezzel a témából, témával kapcsolatban egy konkrét, nagyon erős konkrét javaslatokat követelő vélemény lesz, amely megköveteli azt, hogy egy jól működő digitális belső piacot teremtsünk Európában, mert erre nagyon nagy szükség van, és most kell megteremteni, mert az európai válság utáni időszakban most van erre itt az idő. Köszönöm, és sok szerencsét kívánok a munkához. Köszönöm szépen. A hiányzó jogi keretek valóban a fejlődést gátolják. Angélika nem kér más szót, úgyhogy zárszónak. Igen, köszönöm szépen. Viksem kollégának nagyon szépen köszönöm csodálatos szavai, teljesen igaza van. Valóban egy kicsit jövőbe tekintően kell elképzelni azt, hogy merre akarunk menni, és erről ma kell döntenünk. Meg kell néznünk, milyen konkrét intézkedések lesznek ehhez szükségesek, és a következő években, a jövőben milyen jogi keretekre lesznek szükségesek ahhoz, hogy a vállalatok, az emberek a digitális környezetben eligazodhassanak. Mindezt feljegyeztem. A legfontosabb tényleg az az, hogy nagyon sok mindent beszéltünk, de végre konkrét intézkedéseket kell tudnunk javasolni. Nagyon örülök a módosítóknak és kiegészítéseknek, már említettünk néhányat most is, de hogyha további elképzelések vannak a digitális belső piac kiteljesítésével kapcsolatban, azokat várom, és azt is, hogy hogyan lehet nyomást gyakorolni, befolyásolni a bizottságot azért, hogy közelebb kerüljünk, és minél gyorsabban a célhoz. Ezeket nagyon várom, Örülök már előre a módosítóknak, remélem, hogy az állásfoglalásunk minél gyorsabban átmegy a szakbizottságon. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Um, június 26-a, 27-e 12 óra. Köszönöm szépen. A módosítók határidejét tudjuk. A következő napi rendi pont a közbeszerzések következő két pontja. Gárgáni kollega meg is adom a szót a 15-ös napi rendi ponthoz. Mi riporto alla discussione. Köszönöm szépen. Visszautalnék arra a vitára, amelyet nemrég, talán pár héttel ezelőtt folytattunk le, még a téma kezelésének elején. Összefoglalásképpen elmondanám, hogy tulajdonképpen miért foglalkozunk ezzel a témával, hiszen a bizottság már nagyon jó alapos munkát végzett ezen a dosszién. A közbeszerzések ügye szintén nagyon fontos a jól működő belső piac érdekében. A G20-as találkozó alatt is az volt a legfontosabb gondolat, hogy a növekedést újra kell indítani. Az európai kormányok GDP-jük körülbelül 18%-át költik el közbeszerzésre. Ennek a jogi, jogalkotási javaslatnak az a célja, hogy frissítse a jelenleg érvényes jogalkodást a közbeszerzési jog területén, különösen a víz, energia, a közlekedés és a postai szolgáltatások terén a közbeszerzések jogi kereteinek megerősítése nagyon hasznos, hiszen ez az eszköz a, a köz, illetve a magánbefektetéseket erősíti, illetve ösztönzi az infrastruktúrák területén, úgyhogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a közbeszerzési eljárásokat egyszerűsítsük, és megfelelő egyensúlyt teremtsünk a prioritások közönt, illetve biztosítsuk a közbeszerzések és közszolgáltatások megfelelően hatékony működését. A közlekedési, postai és közmű szolgáltatásoknak bizonyos elveken kell nyugodniuk, amelyeket szembe, amelyeket szemre kell vételeznünk a módosításoknál is egyszerűsített eljárásra van szükség minden gazdasági szereplőre nézve, nagyon fontos a KKV-k bevonása, és gondoskodnunk kell arról, hogy minél jobb eredményt érjünk el az ár érték arány, ár minőség arány esetében is. Ezek a legfontosabb irányvonalak ebben a dokumentumban. Stabil eredményt kell elérnünk mindezeknek fényében. Azt is meg kell tekintenünk, hogy milyen logisztikai problémákkal küzdenek a tagállamok eh, ennek az irányi, ennek a végrehajtása során a tagállamok helyzete természetesen nagyon különböző, például a postai szolgáltatások bevonása az irányelv javaslatba pontosan azokat a változtatásokat tükrözi, amelyek Európában az elmúlt években végbe mentek a verseny élesedése miatt. A egy, ami már egy másik irányelv 17. cikkében is nagyon jól megmutatkozik. Tehát ezt a szektor, ennek a szektornak a kizárása torzítaná a versenyt alternatívákat kellett a tisztességes verseny elérése érdekében megtalálni. A az Európai Bíróságnak is volt néhány esete ezzel kapcsolatban. A célunk az, hogy a jelenleg érvényes igényeknek megfeleljünk, ahelyett, hogy egyes testületek igényeit vegyük figyelembe. A keretmegállapodásra vonatkozó négy éves határidő eléggé korlátozó jellegű, és lehetnek olyan esetek, amikor nehéz ennek, az ennek való megfelelés, különösen akkor, amikor a többi gazdasági szereplővel való együttműködésről szó, van szó. A gazdasági szereplőket is be kell vonnunk, és mindenképpen tiszteletben kell tartanunk a bizalmas információkat. Nagyon fontos lenne a szavazás és a felügyelet mégpedig, hogy a 93-as cikk egyes bekezdése értelmében mindezt opcionális, nem opcionálisan, hanem kötelező jelleggel megtartsuk. Ezekre a kérdésekre nagyon örülök, hogyha vissza tudnánk még egyszer térni. A következő módosító indítványokat teszem. 16-os preambulum bekezdés a bizottság által javasolt szöveg értelmében ki kellene zárni bizonyos szolgáltatásokat az irányelv teljes körű alkalmazásából, és az irányelv teljes körű alkalmazását felül kell vizsgálni pontosan a jogi és a titoktartási rendelkezésekkel kapcsolatban. A kettes cikk négyes pontjában a közjogi intézmények eh, alapvető tulajdonságairól van szó. Itt olyan pontokra van szüksége, tehát a kettes cikk négyes pontjáról beszélek még mindig, amelyek közérdekű célt szolgálnak. A piacorientált, nyereségorientált piaci feltételek mellett működő vállalatok pedig nem tartozhatnak ide. A közjogi intézmény lehet állami ellenőrzés mellett működő kereskedelmi társaság is. Arról van tehát szó, hogy azt kell nézni, hogy milyen keretek között és milyen célt szolgál a vállalkozásnak a működése. Kettes cikk négyes pontjához ezt fűztem hozzá. A kettes cikk tízes pontja, nos itt a, az a véleményem, hogy megfelelő lenne, hogyha a szolgáltatások az árubeszerzésre irányuló szerződésre a szállítási megállapodásokat is bevennénk. Tehát olyan kereskedelmi gyakorlatokra is kiterjeszteném ezt, amely a szerződés teljes időtartamára kiterjednek. A tízes cikk ötös módosítójánál a um, választóbírói szolgáltatásokról van szó. Valóban úgy gondolom, hogy a, az általános szolgáltatások kivételével már minden egyéb jogosultságot amit töröltek. A liberalizáció olyan fokot ért el, ami miatt most jogos, hogy az új irányelvből egyéb szolgáltatásokat is a postai szolgáltatásokon kívül kivegyünk. Hatos módosító indítvány. Ez a bizottsági szöveg szerint ötös módosító 19-es cikk, tehát a jogi szolgáltatásokat is az előbb említett eh, indokok miatt én felvenném. A következő módosító indítvány azokról a szolgáltatókról szól, akik keretmegállapodásokat köttek. Úgy gondolom, hogy legalább hat évre kell hat év tartamúnak kell lenni, a keretmegállapodásnak nem négynek, ahogy a bizottság javasolja. A nyolcas módosító indítvány. Azt hiszem nem veszik a különböző verziókat megfelelő mértékben figyelembe, pedig jogbiztonságra van szükség, ezért olyan konkrét szabályokra van szükség, amely a maximális árakat maximális követelményeket határozza meg. A nemzeti jogszabályok legalábbis Olaszországban viszonyítási alapot adnak a hatékony szabályozáshoz. Úgy gondolom ezen kívül, hogy az így meghatározott maximális ár nem szabad, hogy az összárakat meghaladja. A 65-ös cikk 3-as bekezdésére vonatkozó 8-as módosítóval kapcsolatban az a véleményem, hogy az összefoglalás, a legfontosabb elemek minden hivatalos nyelven a hirde- és az egyes hirdetmények minden hivatalos nyelven való megjelentetése költségek miatt nem lehetséges és nem is szükséges. 69-es cikk 2-es bekezdés 4-es pont minden ajánlattevőnek, elfogadhat, aki elfogadható ajánlatot tesz, a tárgyalások és párbeszéd lebonyolításáról és haladásáról kell gondoskodni. Úgy gondolom, hogy ez a piac alapján a tárgyalások során ez túl nagy terhet jelentene illetve a, a pályázat kiírójának ez túl nagy pályázatot tenne, tehát hogy minden ajánlattevő, aki elfogadható ajánlatot tesz, úgy gondolom, hogy ez egy olyan kötelezettség, ami felesleges, én törölném. A tízes módosító, 73-as cikk első bekezdés, objektív előírások, a gazdasági és pénzügyi szereplők kizárásáról úgy gondolom, hogy a közbeszerzéshez. A harmadik eh, szereplőre való hivatkozás lehetőségét korlátozni. Ha csak eh, anyagi kapacitásokról van szó, akkor különbséget kell tennünk eh, a különböző alanyok között, és a rendelkezést pedig kötelező érvényűvé kell tenni megfelelő jogviszonyra van szükség a kapacitást biztosító és azt igénybe vevő szereplők között. A következő módosító 81-es cikk 2-es bekezdése. Ebben a módosító indítványban a következőkről van szó. A tagállamok úgy rendelkezhetnek, mondja a bizottsági szöveg, hogy az alvállalkozó kérésére, és ha a szerződés jellege azt megengedi, pont, stb. stb. Nem azt kellene mondani, hogy rendelkezhetnek, hanem hogy rendelkeznek. Ez nagyobb biztonságot biztosít, és a, el kell tudjuk kerülni előre a jogvitákat, nehogy a, olyan helyzetbe jussunk, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem egyenlítenek ki. Tehát az az érzésem, hogy kötelező szöveget, érvényű szöveget kell tudnunk itt biztosítani, ahol a szerződés jellege azt tehát a tagállamok úgy rendelkeznek, hogyha a szerződés jellege azt megengedi, stb következő módosítva 82-es cikk 4-es bekezdéséhez. Úgy gondolom, hogy az 5%-os javaslat az eredeti szerződés árának 5%-a korlátozó. Rendkívül restriktív, éppen ezért azt javaslom, hogy 10%-ra emeljük fel. Nem hiszem, hogy ez problémát okozna, sőt, az egész tranzakciót könny megkönnyíti. 14-es módosító. A bizottság szövege a 93-as cikk 3-as bekezdéshez. A jogi tanácsadás az ajánlatkérő szervezeteknek a közbeszerzési szabályok és elvek értelmezésével és a közbeszerzési szabályok konkrét esetekben való alkalmazásával kapcsolatban. Szerintem ezt nyugodtan törölhetjük, hiszen a jogi szolgálat, a jogi tanácsadó egyfajta vagyonkezelői viszonyt gyakorol, és egy sor olyan rendelkezés van már hatályban, amely ezt a fajta jogviszonyt és munkakapcsolatot rendezi. Nem tartozik ennek az irányelnek a hatáskörébe, ezért törölni kívánom ezt a, illetve javaslom ezt a bekezdést. A következő módosító a felügyelet végrehajtásáról szól, a tervezett szabályok, intézkedések gyakorlati átültetéséről. A saját kezdeményezésű véleménynyilvánításért iránymutatás a közbeszerzési szabályok értelmezésével kapcsolatban. Ez van tehát a szövegben, és én egyszerűen csak útmutatóról szeretnék szólni a 96-os cikk első bekezdésénél a jogi szolgáltatások mindig vagyonkezelői jogviszonyt vesz, e, e, érte, <clears throat> jelentenek. Ez az átláthatóság miatt úgy gondolom, hogy felesleges, sőt törölni kell. Azt hiszem, hogy sikerült ezzel minden pontot kimerítően végigvennem. a 18-as preambulum bekezdés és a többi általános javaslatok. Nos, itt is a verseny negatív hatásaira kell gondolnunk. A kiírás megjelenése előtt csak kivételes esetekben szabad ezt használni. Azt kellene tehát mondani, hogy alkalmazni kell annak érdekében, hogy a torzulásokat elkerüljük. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen most már tényleg a végére értem, bár jelzem, hogy további módosítókat az elhangzottakhoz még hozzá lehetne fűzni a meghatározott határidőkön belül. Köszönöm szépen! Köszönöm azt, hogy a bizottság módosítókat magyarázta. Köszönöm szépen, Koferáti kolléga. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Gárgáni kollégának ezért a nagyon is átgondolt tervezetért, illetve az általa felsorakoztatott érvekért. Egy igazán komplex témával kellett, hogy foglalkozzon, amelynek témája a közbeszerzés volt. Mindenképpen széles körű támogatásra építhet itt a sorainkban, de egy-két specifikus pontra azért kitérnék, amelyek mindenképpen további figyelmet érdemelnek, véleményem szerint. Itt van például az alvállalkozók kérdése. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez központi eleme ennek a témakörnek. Úgy gondolom, hogy szükséges a teljes alvállalkozói láncban ugyanazt a felelősségi szintet biztosítani, mint az első helyén ennek a láncnak. Tehát ennek az alvállalkozói láncnak a felelőssége ugyanaz kell, hogy legyen, mint a fővállalkozónak. Így kell megelőzni a szabálytalanságokat és a rossz gyakorlatok kialakulását. Ez az alvállalkozói lánc természetesen nem szabad, hogy végtelenül hosszú legyen, bizonyos küszöbb értékeket kellene meghatározni, amelyek alatt nem biztosítaná a tervezet azt, hogy további megbízást adjanak a És fennáll annak az a kockázata is, hogy kisebb értékű közbeszerzési megbízások esetében végtelenül hosszú alvállalkozói láncok alakulnak ki, amelyek nem igazán észszerűek a közbeszerzés tárgyát tekintve. Ami pedig a kizárásokat illeti, Gondoljunk itt például itt a postai szolgáltatásokra, ami jól érzékelteti ennek a problémáját. Itt volt egy magánosítási, privatizációs folyamat, amely részben már lezárult, részben még folyamatban van. Úgy gondolom, hogy jó lenne átmeneti intézkedéseket tervezni azokon a helyeken, ahol még folyamatban vannak a dolgok. A postai szolgáltatások is ebbe a körbe tartoznak. És éppen ezért a szabályozás alól ki kellene venni őket. Aztán vannak más olyan tevékenységek, amelyek ennek az átalakulási folyamatnak csak az első fázisába léptek be. Ezek esetében arra kell figyelni, hogy ne alakuljanak ki visszás gyakorlatok. Ami számomra nem igazán volt meggyőző, az, az a feltételezés, még hogyha megindokoltnak is tűnik, ami itt a jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban lett megfogalmazva. Hogyha megnézzük a mai szabályokat, ma hatályos szabályokat, akkor ezek olyan tevékenységek, amelyeknek a nemzeti jellege nagyon erős, valamint nyilvánvalóan egy bizalmi viszonyon alapulnak. A jogi szolgáltatást nyújtó és az ő ügyfele között egy bizalmi viszonynak kell tehát lennie, és szem előtt kell tartanunk, hogy ezen a területen lesznek változások a jövőben. Fontos, hogy Európában ezen a területen is egységes folyamatok kialakulásáról gondoskodjunk, és a nemzeti sajátságok által uralt időszakot azt lépésről lépésre magunk mögött hagyjuk. El kell, hogy gondolkozzunk tehát azon, hogy a jogi szolgáltatások esetében milyen előírásokat kellene hoznunk. ugyanis nem engedhető meg, hogy ez a terület mindig is, és a jövőben is csak a nemzeti szabályoknak legyen alárendelve. Ami a megbízás odaítélési kritériumait illeti, úgy gondolom, hogy itt a feladatunk lényegében abban áll, hogy a gazdasági szempontból összességében lekedvező ajánlat nyertességét biztosítjuk. Itt nem feltétlen csak a költségekre gondolok, ugyanis a költségeken, pusztán csak a költségszemléleten alapuló gyakorlat az elmúlt időszakban erősen torzította a versenyt. És ahhoz vezetett, hogy nagyon veszélyes fejlemények alakultak ki, például a kollektív szerződési tárgyalások során. Fontos, hogy a gazdasági szempontból összességében legelőnyösebb ajánlatot eh, tegyük első helyre, amely figyelembe veszi a költség szempontokat is, de amelyeknél nem feltétlen a költség szempontok állnak a legelősebb helyen. Az összességében legkedvezőbb ajánlatnak minden szempontra ki kell terjedni, a szociális szempontokra is, valamint a résztvevő személyek jogainak biztosítására. És még egy megjegyzés zárásképpen. A felügyeleti szerv. Ez számomra egy fontos intézménynek tűnik. Fontos jól mm, körülhatárolnunk, hogy mi is a feladata ennek a felügyeleti szervnek, hogy itt ne legyenek visszásságok. Ennek olyan szervnek kell lennie, amely a közbeszerzés területén figyelembe veszi azt, hogy ez egy széles körű terület, annyira sokrétű, annyira bonyolult, hogy nem feltétlen egyszerűen csak az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti megállapodásra szabad bízni a dolgoknak az alakulását. Gárgáni kolléga ezzel kapcsolatban már részletes megjegyzésekkel élt. Az is fontos, hogy figyelembe vegyük a felügyeleti szervek esetében az ő működésük hatékonysága szempontjából a kulturális szempontokat. az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti kapcsolatban, tehát a kulturális szempontok is fontosak. Ugyanakkor tudatában vagyok annak, hogy nehézségek alakulhatnak ki, hogyha itt ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen nyilván jogilag jó körülhatárolt feladatköre kell, hogy legyen ennek a felügyeleti szervnek. Aztán itt újra és újra szóba kerül a struktúrák kérdéssel. ezeket is jól meg kell határozni, és megfelelő ki kell számítani a előírásainknak a hatását. Úgy gondolom, hogy a munka az jó irányba halad, és az itt elhangzott javaslataimat módosító indítványokba fogom önteni, amelyek a bizottság munkáját hivatottak kiteljesíteni. Elnök, köszönöm szépen. Én magam is felraktam saját magamat a hozzászólók listájára, mert nekem is lenne megjegyzésem a Gárgáni kolléga által kidolgozott módosító indítványokkal kapcsolatban. Ez a munka egy rendkívül fontos munka, mert nyilvánvaló, hogy a piachoz való hozzáférés, a közbeszerzési megbe, megbízásokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosítva kell legyen Európába. A számok ismertek, mindenki számára nagy számokról beszélünk, ezért fontos és célszerű, hogy itt Európában már évek óta megfelelő jogalkotásunk van, és ennek nyilvánvalóan egy bizonyos idő után felülvizsgálaton kell átesnie, és ki kell igazítani a hibáit. Saját tapasztalatban mondhatom, és nagyon sokan osztják a kollégák között a véleményemet, hogy a közbeszerzési jog a tagállamokban otthon nagyon gyakran egy anti-európai vagy Európa ellenes propagandára ad okot. Hiszen, hogyha egy vállalkozó összeül a saját hazafiaival, a saját polgármestereivel, akkor ott újra és újra elhangzik, hogy túl bürokratikus az eljárás, túl sok költséggel jár, és olyan példákkal találkozik az ember, amelyek legalábbis első pillantásra azt a benyomást keltik, hogy nagyon sok minden, ami itt eh, javaslásra kerül, az gyakorlatilag csak adminisztrációt növeli és értelmetlen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az, amit itt a bizottság javasolt, azt egy kritikus eh, felülvizsgálatnak kell alávetni, és pontosan meg kell vizsgálni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Gárgáni kolléga számtalan olyan pontot említett, és módosító indítványal látott el, amelyre itt gondolhatunk. Szeretnék hivatkozni a jogi szolgáltatással kapcsolatos példára, amit elhangzott, ez nem csak bizalmi kérdés, hanem nyilván ez ugye egy központi e, probléma, hiszen az a kérdés, hogy milyen ügyvédet, jogi képviselőt választunk, az nem feltétlen csak objektív kritériumok alapján dől el, hanem nyilvánvalóan kompetensnek kell lennie, ez egy objektív dolog, és hajlandóak kell lenni a jogi szolgáltatást nyújtani a megadott árért, de nyilvánvalóan végső soron ez egy bizalmi viszony és bizalmi kérdés is. Tehát, hogyha valami rosszul sikerül a jogi képviselő kiválasztása során a közbeszerzési eljárásban, akkor ez, ez nagy problémát jelent. Lehet, hogy a jogi képviselő kártérítésre lesz kötelezve, de az esetben olyan következménye is lehet ennek, olyan súlyos következménye az adott mondjuk főpolgármester elveszti az állását. Tehát fontos, hogy az ezzel kapcsolatos szabályozás, a jogi szolgáltatásokkal bevonására vonatkozó javaslat nem feltétlen célszerű. A másik pont, ugye a pályázóknak a kiválasztása. Vannak nagyon nagy volumenű projektek, ami kiírásra kerülnek, közbeszerzési eljárás indul bennük, és itt nagyon gyakran, hogyha a kiegészítő tanácsadási szolgáltatásokat is figyelembe vesszük, akkor ezeknek az értékhatára meghatározott küszöbökön nagyon könnyen túllép. Tehát itt akkor például a jogi szolgáltatásokra egy további közbeszerzési eljárás kell kiírni, azért, mert az eredeti közbeszerzési eljárás annyira bonyolult, hogy jogi szolgáltatásra van szükség emiatt. És aztán itt megint csak olyan bonyolult tanácsadási szolgáltatást kap az ajánlatkérő, hogy annak értelmezéséhez újabb jogi szolgáltatót kell majd igénybe venni, és itt egy végtelen folyamat alakult ki. Az ilyenfajta láncok felé pülését el kell kerülni, ezek nem plauzibilisek, nehezen magyarázhatók, és ezek otthon csak irritációt okoznak. Aztán itt a jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban ugye elhangzott azt, hogy ezeket vonják bele az előírásba, mert hogy a európai és német felszámolási jogban is azt láthatjuk, hogy ha például a nagy vállalat fizetésképtelenné válik, és egy felszámolóra van szükségünk röviden belül, akkor ennek a pozíciónak az odaítélésére európai szintű közbeszerzési eljárás kell nyitani. Hát ez teljesen abszurd. Nyilvánvalóvá kell tennünk azt, hogy az itt előadott formában, az itt javasolt formában ez nem sok eh, nem sok értelemmel rendelkezik. Aztán, ha megnézzük a bizottsági szövegjavaslatot, akkor azt látjuk, hogy a tanácsadói tevékenység a jövőben gyakorlatilag egy, áll, egy állami ügynökség kezébe kell, hogy kerüljön. A saját tagállamokban, amit én nagyon jól ismerek, ahonnan én érkezek, és amely ugye az Európai Uniónak a legnagyobb tagállama, ott nincsen olyan közigazgatási szerv, sem tartományi, sem pedig szövetségi szinten, hát aztán helyi önkormányzati szinten pedig pláne nincs, amely bizonyos értékhatár felelt, önmaga le tudná bonyolítani a közbeszerzési eljárást. Itt vannak nagyon specializált ügyvédi irodák, akik ezzel foglalkoznak, és akik előkészítik az egész folyamatot, lebonyolítják, mert hogy a közigazgatási szervek nincsenek abban a helyzetben, nem képesek ezeket önállóan lebonyolítani. Tehát akkor az lenne a kérdésem, hogy honnan lenne tanácsadói kapacitásunk arra, hogy ezt a közigazgatásban önmagunk megvalósítjuk. Tehát ez van az egésznek a hátterében, és már előre van programozva a probléma. Aztán van egy másik pont, amit én nem igazán értek, hogy a hotelszolgáltatásokat miért kell kihúzni a javaslatból. Ugye itt is van egy derogáció. Képzeljünk el egy gyakorlati esetet. Van a saját szülővárosom a Düsseldorfban nagy rendezvény, Európában különböző hotelszolgáltatásokra ír ki közbeszerzési eljárást, akkor jön egy brüsszeli szolgáltató, ő kapja meg a legalacsonyabb ár alapján ugye a megbízást, de hát ez butaság, hogyha Düsseldorban van a rendezvény, akkor majd a vendégeim Brüsszelben fognak lakni. Tehát úgy gondolom, hogy itt nagyon is joggal érhetünk kételjel, hogy az, amit javasolva van a bizottság részéről, az nem mindig értelmes. Tehát jó lenne, ha a bizottság állást foglalna ezekkel a pontokkal kapcsolatban, és, a, és az egyszerű képviselő, parlamenti képviselők számára is érthető módon elmagyarázná, hogy mi van ezek hátterében. Megkérem tehát Románi urat a bizottság képviseletében, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban foglaljon állást. Euh, oui, excusez moi j'avais pas, pas compris que c'était tout de suite qu'il fallait. Az elnézést kérek. Nem tudtam, eh, hogy rögtön szólásra kell emelkednem, de azért szeretnék néhány dolgot hozzátenni a vitához, legalábbis a szállodai szolgáltatásokról. Először is, hogyha csak egy szolgáltató elérhető, akkor már is léteznek bizonyos kivételek. És akkor van még egy nagyon lehetséges forgatókönyv, az, az, hogy lehet, hogy létezik egy keret megállapodás a hotel szolgáltatásokkal kapcsolatban, ahogy az több országban létezik is, és akkor ilyen módon verseny áll elő európai szinten a különböző szállodaláncok között. Ez már ma is így van. Nem hiszem, hogy nagy titkot árulok el ezzel. De természetesen nagyon heves vita folyik e- erről a témáról a tanácsban is, úgyhogy majd követnünk kell a fejleményeket. Ha megengednék, akkor még két-három más pontjához is hozzászólnék a jelentésnek, olyan pontokhoz, amelyek aggodalmat okoznak nekünk. Például az a javaslat, amely szerint ö, a ö, meghirdetések különböző nyelveken való kötelezettségét meg kellene szüntetni. Ez egy olyan gyakorlat, amely már nagyon régen létezik, és nem is kerül ö, nagyon nagy összegekbe. Ö, többek között azért, mert automatikus fordítás szó, alkalmazunk. Most hogyha a közétételek nyelvekre való lefordítását megszüntetjük, akkor ezt pontosan az ellen fog dolgozni, hogy a piacot a lehető legnagyobb mértékben megnyissuk mindenki előtt. Hiszen akkor csak azt tud pályázni, aki ismer nyelveket. Úgyhogy ezt a fajta, ezt, ezt a javaslatot nagyon át kellene gondolniuk. A postai szolgáltatásokkal kapcsolatban nagyon sok kivételre vonatkozó kérés kérdezett, érkezett, és nagyon alaposan átnéztük az európai helyzetet. Tudjuk, hogy liberalizációs folyamat létezik az Európai Unión belül már nagyon régen, de ez igen korlátozott, és úgy, úgy gondoljuk, hogy ez még nem biztosítja a szolgáltatások között a megfelelő versenyhelyzetet. Ezért nem lenne helyes a postai szolgáltatásokat teljes mértékben kivonni a jogszabály hatás, eh, hatája alól. De természetesen a jelenlegi helyzet, a jelenlegre eh, már létező rendszerek, fényében megvan annak a lehetősége, hogy a 30. cikken belül bemutassunk bizonyos eltérési lehetőségeket. Még néhány megjegyzésem lenne. Az egyik, a a szolgáltatók közös felelősségvállalására vonatkozik. Itt nagyon vigyáznunk kell, mert lehet, hogy a KKV-k elé leküzdhetetlen akadályokat gördítünk ezzel, hiszen ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy azok a kisvállalkozások, amelyek mondjuk egy 100 ezer eurós értékű szerződést pályáznak meg, az egész legalábbis azt a részét, ugyanúgy felelőssé tehetők egy több millió eurós szerződésért, tehát az szerződés egészéért, mint a fővállalkozó. És ez nagyon-nagyon nehéz lenne, úgyhogy lehet, hogy itt nem gondoljuk át a, te, a követ, következmények teljes körét. A jó, hogy ha a módosítókat a e, két jelentéshez párhuzamosan terjesztenék be. Lehet, hogy e, nem olvastam el a legutolsó verziókat, de az, hogy az egyik e, hogy az egyik javaslatból eltávolítunk valamit, ami aztán a másodikban megmarad, az úgy nem fog működni. Köszönöm. Zárásképpen meg Come sempre, io sono un amante della dialettica. Kedves elnök úr, nos, nagyon szeretem a vitákat, hiszen rendkívül alkalmas egy vita arra, hogy egy témát elmélyítsünk, gazdagítsuk. Már a bevezetőmben is mondtam, hogy párhuzamosan kellene a két javaslattal foglalkoznunk, mégpedig koordinált formában. Szeretnék minden kollégát arra kérni, Koferáti kollégát is, hogy eh, az elkövetkező időszakban bár meglepte őt, eh, meglepett engem az, hogy azt mondták a kollégák, hogy a KKV-knak ezek a rendelkezések eh, adott esetben nehézségeket, problémákat okozhatnának, tehát arra kérem, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogy ezeket a kérdéseket a kkv számára és az általános adósság, vállalás kérdését megfelelően rendezzük. A jogbiztonság, ahogy már mondtam, olyan szempont, amit a szövegben tudományos és hát technikai értelemben is megfelelően alá kell tudni támasztani. Ahogy a bizottság jelezte, ha ez terhet jelent, akkor nyilvánvalóan el kell gondolkozni, hiszen ez az én célom az az egyszerűsítés volt. Nézzük a postai szolgáltatások kérdését. Szeretnék mindannak ellenére, amit Kreferati kollega mondott, kiállni az átmeneti rendelkezések mellett. A postai szolgáltatások természetesen már liberalizáltak, vagy éppen most liberalizálják például Olaszországban is a postai szolgáltatásokat, ami oda vezethet, hogy európai szinten kell majd egyeztetni. Ezen is el kellene gondolkozzunk. Persze van egy ötletem, lehet, hogy azért, mert én magam is szabad foglalkozású vagyok. Európai szinten kell ezt a fajta bizalmi viszonyt a jogtanácsadással kapcsolatban erősítenünk. De az is elképzelhető, hogy ki kell hagyni ebből az irányelvből a támogatási kritériumok, az egyéb gazdasági tevékenységekre vonatkozó ajánlatok, a felügyelet kérdésének tisztázása, ahogy Koferáti kollega mondta, nem csak a személyes kapcsolat van a beszerzés, tehát a pályáztató és az ajánlattevő között, ezt nyilvánvalóan ez, e erre figyelni kell, és igaza van, a felügyeleti testület kérdését tisztázni kell. Léne elnök úr is nagyon fontos dolgot említett. Valóban el kell gondolkozni erről, hiszen az irányelv kihat a növekedési problémára is, ami ma súlyos kérdés az európai közbeszerzéssel kapcsolatban is. megfelelően kell fitté tenni ezt a rendelkezést. Hát lehet, hogy meg tudnak győzni róla a, arról, ami a szállodákra vonatkozik, hogy az téves, meg kell vizsgálni ezt a kérdést az önök szempontjai alapján is. Köszönöm szépen Remélem, hogy mindegyikük kérdésére válaszoltam. És talán ezzel be is léphetünk a harmadik szakaszba. És konkrétan vizsgálhatjuk meg ezeket a kérdéseket. A módosítók ugye még nincsenek végleges formában, nem érkeztek be végleges formában, éppen ezért szerintem még alakulhat a helyzet. Köszönöm szépen. Június 25-e a határidő. A benyújtásokra most 18-19 Mészáros kollega. Köszönöm, elnök úr. Két héttel ezelőtt már beszámoltam arról, hogy a Innovációs és Technológiai Intézetben a Juri két véleménnyel kapcsolatban milyen fő kérdéseket fogunk megfogalmazni. A két vélemény elkészült, a kedves kollégáknak módjuk van megnézni. Csak nagyon röviden, mivel két héttel ezelőtt már részletesen ezt elmondta, nagyon röviden ismertetném a két AI EIT-ről szóló véleményt, ugyanis azok tartalma megegyezik az általam korábbi ülésünkön említett elképzelésekkel. Az egyik véleményt adó bizottságként úgy gondolom, hogy a már egyébként is tágan tárgyal téma esetében azokat az elemeket kell kihangsúlyozni, amelyek hozzáadott értékkel növelhetik a főbizottság jelentését. Így kapott kiemelt figyelmet a következő néhány pont. A, Buda, a budapesti székhelyű innovációs intézet első kísérleti szakaszán túl van, és az azt irányítók, illetve az együttműködésben résztvevők véleménye alapján is ígéretes a tudás háromszög, felsőoktatás, kutatás, innováció, ilyen nemű uniós keretek közötti továbbfejlesztése. Tehát ahhoz nem fér kétség, hogy az EIT-nek működni kell, és a működéséhez még jobb, nagyobb anyagi és eszmei keretet is kell nyújtanunk. Amit javítani lehet az első tapasztalatok alapján, az véleményem szerint a következő. Az elsősorban a kiegyensúlyozottabb részvétel a KI cégben, erre lehetőséget adnak a regionális alapú formációk is Továbbá a kis és középvállalkozók részvétele az együttműködésben és az ezzel együtt az EIT vonzóbbá tétele az üzleti vagy vállalkozói szféra számára. Továbbá az EIT igazgató szervének működésében több átláthatóságra és egyszerűsítésre van szükség, illetve számunkra különösen fontos, hogy egy folyamatos és aktív kapcsolat álljon fel az EIT illetékesei és az uniós intézmények között. Ez eddig nem volt a megfelelő szinten, és szerintem ezen javítani kell. Végezetül szeretném elmondani, hogy az uniós szellemi tulajdonjog védelem terén abban kell szerepet vállalni az EIT-nak, hogy a legjobb gyakorlatot, a best practice-t népszerűsítse, és lehetővé tegye azok szélesebb körű megismerését és átvételét. El kell mondanom, hogy az ITRE bizottságban a, a szellemi tulajdonjog emlegetése, illetve az EIT-nek ilyen feladat megszabása nem talált egyértelmű pozitív fogadásra, de véleményem szerint éppen azért lényeges, hogy a Juri azokat az elemeket vigye be a főbizottság jelentésébe, amelyek ott hiányoznak. És egy, ez egy olyan elem, igenis az IIT-nek oda kell figyelni, és, és minden lehetőségére álló, álló, eszközzel segíteni kell, hogy a szellemi tulajdonjogot védelmét tovább népszerűsítsük és, és tovább kiszélesítsük, és az, az IIT-nek is ebben bizony szerepet vállalnia kell, hogy milyen mértékben, az majd el fog dőlni a, a leadott módosítók egyeztetése után. A módosítók beadásának határideje június 21 csütörtök. Ennyit erről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Berlinger kollega és Natára kolléganő. Sì, io sono d'accordo con quello <coughs> che ha detto il nostro relatore. Igen. Csak egyet tudok érteni az előadóval, tulajdonképpen egy általános megjegyzésem lenne hozzá. Mm, che, che ha una valenza squisitamente politica. Noi siamo di... Ennek a témának politikai relevanciája van, és eléggé e, eddig a mai napon egy kicsit több, tőlünk távolabb eső témákkal foglalkoztunk. Most az ITRE bizottság témájával. Itt lesz a Európai Bizottságtól egy kutatásra vonatkozó javaslat. Hát hogy is néz ki a helyzet a kutatás területén? Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet egy pillért támogat, de úgy tűnik, hogy itt is probléma van azzal, hogy az egész, az egész európai folyamat európai jellegét vonakodnak az emberek megadni. Úgy tűnik, hogy az adásvételi joggal kapcsolatban is ugyanez a európai szinttől való írtózkodás jelen, van jelen, amíg például Amerikában egész ez másképp néz ki a helyzet, és az amerikaiak újjal mutogatnak ránk emiatt. Nagyon nagy tehát a hiányosság ezen a téren. Az elmúlt tíz évben nagyon nagyot változott a helyzet, és Európa most válaszút előtt áll, el kell döntenie, hogy merre akar haladni. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, illetve az Európai Kutatási Tanács kell most, hogy megmutassa, hogy merre akarunk menni. Ugye nálunk 27 nemzeti intézmény létezik, míg az Amerikai Egyesült Államokban egyetlen egy közös ilyen területet irányító intézmény, és ez eredményezte az, hogy most már nem vagyunk vezetők világszinten ebben a, ezen a területen, egyszerűen lemaradtunk globális szinten a versenytársainkhoz képest a technológia és a kutatás területén. Az új technológiák kifejlesztése területén is ugyanez a helyzet az európai kutatási térség létezik, és a különböző intézményeket már évtizedekkel ezelőtt megalapítottuk, ugyanakkor nagyon korlátozott az előrelépés. Politikai testület vagyunk, nagyon fontosak ezek a... Taylor kolléganő, köszönöm. Um, just a couple of points. Néhány megjegyzésem, általánosabb megjegyzésem lenne. Nagyon jó volt a jelentés. Egyik kérdésem talán fordítási jellegű lenne. Az ön által javasolt módosító, amely a 2.2 per 1-esre vonatkozik, tehát a tagállamok kiegyensúlyozott részvételére. Nem vagyok egészen biztos benne, hogy értem, hogy mire vonatkozik ez. Tehát a tagállamok egyenlő részvételére gondol, vagy minél több tagállam részvételére. Itt lehet, hogy csak fordítási probléma van, ezért nem világos előttem a szöveg. A másik kérdésem pedig a melléklet az első fejezet 11-es eh, alparagrafusára vonatkozóan. Itt egy olyan módosító létezik, amely arra vonatkozik, hogy az üzleti szektorban a KI cégnek ösztönözniük kellene a hosszú távú befektetéseket, és szeretném, hogyha itt eh, talán szerepelhetnének a közszervezetek is. Eh, ennyi lett volna a megjegyzésem. Herr Kollege Messers, bitte. Mészáros kolléga parancsolja. Köszönöm a kedves kollégáknak a hozzászólást. Egyetértek természetesen Berlinger úrral azzal, amit kifejtett, és a legnagyobb problémák nem csak a kutatásban, hanem sok más út, és a kutatásban is föltétlenül, hogy kevés az Európa benne. Valóban kevés az Európa, több Európára lenne szükség. Túlságosan szétszabdaltak vagyunk, túlságosan ö, diversifikált a kutatás, és így nagyon sokba kerül, és soha nem sikerül kihozni belőle azt a szinergikus effektust, amelyet szeretnék. Én magam 30 évet töltöttem kutató munkával, és tudom, hogy ez egy komoly nagy probléma, és ehhez éppen a, ez az eszköz is, az EIT, és ennek a finanszírozása és a egésznek a metodológiai vezetése is hozzásegíthet, hogy valóban próbáljuk jobban összpontosítani erőinket, viszont ez nem azt jelenti, hogy föltétlenül csak a az excellence-re kell összpontosítani, mert sokan szeretik ezt, eh, ezzel keverik össze, és azt hiszik, hogy csak az a jó, ami excellence, és minden mást félre kell tenni, ez nem igaz. Ahhoz, hogy valaki valahol excellence tehát egy magas szintű tudományos eredményt éljen el, ahhoz nagyon sok ö, eh, kis eredményt, részeredményt, sőt, sőt hibás helytelen eredményt is meg kell vizsgálnia ahhoz, hogy egyáltalán eljusson ehhez. És ezt szeretném, ezzel a, egyben választ szeretnék adni a kedves kolléganőnek, Tenor kolléganőnek, aki, aki a, rákérdett a 2-2-1 pontra. Én arra gondolok abban, hogy lehet, hogy ezt meg kell, talán lehet, hogy valami konkrét rész van, amelyet hibásnak minősít, akkor azt majd megbeszéljük, de arra gondoltam, hogy igenis szélesebb körbe kell bevonni az egyes tagállamokat, mert vannak tagállamok, amelyek egyáltalán nem nincsenek jelen az EIT-ben, és nem azért nincsenek jelen, mert nem akarnak jelen lenni, hanem egyszerűen a rendszer olyan, hogy ezzel a iszonyú összpontosítással a, a nagy minőségre, a csúcsminőségre elvesznek egyetemeink, elvesznek intézményeink, egy bizonyos marginális szinten sem tudnak együttműködni. Ezt szeretném egy picit szélesíteni, és egy ilyen uh, wide participation elvet szeretnék ott ezzel bevezetni és jobban kimélyíteni. A másik az a KIC-vel kapcsolatban, hát azt talán, talán egy módosítás keretén belül gondolom, vagy esetleg majd megbeszélhetjük, úgyhogy egyelőre ennyit tudnék hozzátenni, és természetesen szívesen állok a kollégák rendelkezésére. Köszönöm szépen. Danke, jetzt habe ich noch Köszönöm szépen. Masse kollega kért még szólt. Presidente, perdón también al, al Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon Sajnálom az előadótól is elnézést kérek. A következő nagyon fontos. Mészáros kollega a szerzői jogokkal kapcsolatban mondta, hogy mennyire kiemelten fontosak, és hogy az ITRE szakbizottság jelentése nem elegendő, vagy nem került eléggé vételre. Jó lenne, ha szavazzunk erről? Köszönöm. Jó, a, mint mondtuk, a 26-a a 21-e a határidő, a következő pedig a Ruth Béren kollega jelentése. Köszönöm szépen, elnök úr. A több éves pénzügyi terv a téma. A közalkalmazotti jogállásra vonatkozó jelentés kapcsán tulajdonképpen megkaptam kvázi ezt a jelentést is, hogy a szakbizottságunk állás véleményét is megfogalmazzam a 2014-20-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keresztül. Az igazságügyi program 2014-2020, amit figyelembe szeretnék itt venni, Berlinger kollégám az előadója ennek, és a másik dolog, amit figyelembe veszek, az az ötös cím, amely a több éves pénzügyi programban a több éves kiadásokat fedi. A szorosabb elképzelésem van természetesen Berlinger kollégáinál a több éves pénzügyi keretről az európai jogi keretet nyilvánvalóan, vagy jogi keret fejleszteni kell, hatékony jogszabályokat, megfelelő jogi eszközöket ahhoz, hogy az EU szintű normák azonos bánásmódot biztosítsanak az állampolgárok számára. Jeleztük azt is, hogy hogyan kell ezt különböző konkrét pénzügyi programokkal megfelelő eszközökkel ezt biztosítani, és azt is mondtuk, hogy az EU határon átnyúló szempontokat is figyelembe kell, hogy vegyen, amit csak közös eljárásokkal lehet megoldanunk. Ezt bemutattam, jeleztem továbbá azt is, hogy a célok elérése érdekében úgy gondolom, hogy a 2014-20-as programok, jogi programok forrásait 5%-kal növelni kell. Persze, hogyha Berlinger kollégának kiegészítendője van, azt szívesen fogadom, sőt, hálás is vagyok érte, sőt, és ha valamit elfelejtettem, akkor még lesz arra mód, hogy módosítóként azt most benyújtsák. Az ötös címmel kapcsolatban a tulajdonképpen korrelációs területtel kapcsolatban a közalkalmazotti státuszhoz szavaztunk már ugye a jelentéssel kapcsolatban erről, és hasonló politikai tartalmakat kell ebben a jelentésben is, illetve véleményben meghatároznunk. A válság idején a megtakarítások magától értetődőek, de azt is jelzem, hogy az administratív kiadások megtakarítása és a még működő közigazgatás közti kapcsolatot meg kell találjuk. A közalkalmazotti jogállásnál, kapcsolat, jogállásnál is elmondtam, és itt is, hogy ez a fajta 5%-os személyzeti költség, ami tulajdonképpen egy fűnyíró elvet jelent, véleményem szerint az intézmények és az ügynökségek működése szempontjából nem kielégítő. E különböző feltételek vannak, azaz a megtakarítási lehetőségeket is egyénileg intézményenként te, e, kell meghatározni, és minden szervnek magának kell meghatározni azt, hogy hol és hogyan tudják úgy az anyagi megtakarításokat e, megvalósítani, hogy a működésüket azzal ne csorbítsák. 2004-ben a kinok reformot indítottuk el a közalkalmazotti jogállással 3 milliárd eurós megtakarítást jelentett, és 2020-ig további 5 milliárd eurót jelent majd. Jeleztem még egyszer, és körbe is nézek most, hogy itt vannak-e az érintett kollégák, sajnos úgy látom nincs, nincsenek, de a az adminisztrációs, tehát az igazgatási kiadások az EU szintjén 5,8%-át adják a 2007-13-as pénzügyi keretnek. 5,8%. Vannak olyan kollégák és nő, nők hangsúlyozom inkább nők, akik a televízióban és más médiában úgy tesznek, mintha ez 40-60% lenne az összköltségvetésnek. Úgyhogy nem csak, hogy hibás ez, hanem káros is, hiszen abszolút már rossz benyomást kelt a nyilvánosságban arról, hogy mit csinálunk a pénzzel. Még egyszer mondom, a több éves pénzügyi keret 5,8%-a, és ha a kollégák erről otthon akarnának beszélni, akkor itt nem beszélünk másról, mint 1%-ról. A bruttó nemzeti, az EU bruttó nemzeti termékének 1%-át emészti kvázi fel a költségvetési, a strukturális alapok kezelése, tehát az Európai Uniós igazgatási költségek ennyit jelentenek. Csak úgy gondolom, hogyha megnézzük a tagállamok fővárosait, akkor nagy meglepetéssel konstatálhatnánk, hogy sokkal nagyobb arányban költenek ott a bruttó nemzeti termékből igazgatási célokra. Úgyhogy az a kollega, aki a televízióban azt mondta, hogy az Európai Unió víz prédik, vizet prédikál és bort iszik, akkor szerintem pont fordítva van. A tagállamok, amelyek megszorításokra akarnak kényszeríteni minket, ők csinálják ezt a vizet iszik és bort, eh, <laughs> bocsánat, vizet prédikál és bort iszik módszert. A tagállamok közalkalmazott közszolgálati fizetéseit, tessék csak megnézni, vagy közszolgálati fizetéseit az elmúlt években, le, alá lehet támasztani azt, amit mondok. Még egyszer hangsúlyozom, tehát, hogy a több éves pénzügyi keret 2014-2020-as időszakra vonatkozik, azaz több évre a jövőbe tekintünk ezzel. Az, hogy túl erős megkötéseket határozunk most meg, az a rossz megoldás szerintem. Meg vagyok győződve arról, hogy a gazdasági helyzet az Európai Unióban, a tagállamokban javulni fog. Az én hazámban az elmúlt két-három évben már lényegesen javult, és remélem más országokban is hasonlóan lesz. Szeretném még egyszer jelezni, hogy az Európai Unió minden eddiginél korábban nehéz időkben hatékony közszolgálatra független, magasan kvalifikált, több nyelvet beszélő alkalmazottakkal kell, hogy működjön, akiket az EU állampolgárok köréből minél szélesebb földrajzi bázisról kell felvenni. Megfelelő férfi-nő arány vétele mellett. Úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy minden intézkedéssel ellen valamilyen formában korlátozni kell az alkalmazottak jogát, a szociális igazságosság alapelve mentén. Úgy gondolom, hogy az EU közigazgatások működése számos feladatának figyelembevételevel továbbra is rendkívül fontos és alapvető. Nos, ez a vélemény olyan, amelyet nagy mértékben a bizottsági vita alapján, az árnyék előadókkal való megbeszéléseim alapján a tárgyalások alapján állítottam össze. Tudom, hogy az árnyék előadók a, köz az alkalmazottak jogállásáról szóló anyaggal, anyaghoz hasonlóan nagyon jó kapcsolatban fognak együttműködni. Baldezár úr, Lichtenberger asszony, Mászálká, Karin és eh, eh, Gasperoni kollégákkal nagyon jó lesz az elő, együttműködés. Egy, egy rövid állásfog, vélemény viszonylag hosszú bemutatása, bemutatása volt ez, némi érzelmi kitörésekkel, de remélem, hogy azért hatékonyan fogunk tudni dolgozni itt is, mint az elmúlt eh, jogalkotási folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Baldazár kolléga parancsoljon. Sí, grazie, presidente. Köszönöm szépen elnök úr. Árnyék előadója voltam a témának, én sokkal rövidebbre fogom fogni a szót. A megközelítés móddal egyetértek, amit Dagmar Rothbélent kolléga választott a véleményében, és teljes körülön egyetértek annak szükségességével is, hogy itt pénzügyi támogatást kell biztosítani a európai jogi térségnek. Bellinger kolléga ezt magától értetődőnek nevezte, és azt a célt egészíti ki ez véleménye szerint, hogy ezen a területen az oktatásra, képzésre és megfelelő pénzügyi eszközöket kell biztosítani annak érdekében, hogy a polgári és bünteti jogi ügyekben javuljon az együttműködés minősége. Több európai jogszabályra van szükség véleményünk szerint a jogszabályoknak a megfelelő integrációjára, alkalmazására is szükség van, és ehhez nyilvánvalóan elengedhetetlen a bírókat képezzük, hogy az európai jogot megfelelően alkalmazzák. Úgy gondolom, hogy többet kell még tenni a adminisztrációs kiadásoknak a csökkentése és általában a közigazgatás működésének egyszerűsítése érdekében, főleg a KKV-k szempontjából. Ehhez szükség lesz arra, hogy megfelelő jogszabályt alkossunk a jobb hozzáférés és az európai jog végrehajtásának javítása érdekében. Van egy további szempont is, amely alapvető fontosságú. Ez a közigazgatási, igazgatási kiadásoknak a kérdése. Osztom azt a véleményt, amit a vélemény megfogalmazója előadott a személyügyi szabályzattal kapcsolatban. Én tényleg érdeklődéssel várom, hogy mi lesz a végeredmény. Jó lenne, hogyha itt a konkrét számokról, a javaslatokról és a célokról érdemi vitát folytatnánk végre, hiszen mindez idáig csak, csak csordogáltak szűkösen az adatok és a javaslatok, és ez nem igazán ad nyugalomra okot. Aztán elmulasztottuk figyelembe venni a szociogazdasági szempontokat is. Számtalan határozat született itt a különböző megszorításokról, csökkentésekről és a hivatalnokok munkafeltételeinek megszorít, hivatalnokok munkafeltételét érintő megszorításokról, például a nyugdíj előtakarékossággal kapcsolatos megszorításokról. Jó lenne, hogyha a köztisztviselőknek a helyzete nyilvánvalóan igazodna az általános európai helyzethez, de nyilvánvalóan a közigazgatásnak a hatékonyságát, a működésének a minőségét fenn kell tartanunk, hiszen ez az, ami az Európai Unió érdekében áll, és abban segít minket, hogy kikerüljünk a válságból. Dagmar hivatkozott a közigazgatási költségeknek az teljes szintjére ezzel 3%-át teszi ki a személyi jellegű ráfordítások az Európai Unió teljes költségvetésében. 55 ezer köztisztviselő áll az Európai Unió működésének rendelkezésére. Ez gyakorlatilag megfelel Párizs város önkormányzati alkalmazottainak számának. Jól lehet, itt egy 500 millió lakossal rendelkező EU, euró, teljes Európai Unióról beszélünk. Tehát nyilvánvaló, hogy itt figyelembe kell venni más szempontokat is, nem csak a költségcsökkentést. Fontos, hogy az európai köztisztviselők megfelelő szintű képzésben rendelkezzenek, de hát nyilvánvalóan eh, ezt eh, figyelem, az ő működésük és az ő munkájuk során figyelembe kell venni, hogy az ő munkájuk is beágyazódik az általános európai kontextusba. Köszönöm, Luigi Berlinger kapszót. Köszönöm szépen, Dagmar, és köszönöm az általad elvégzett jó munkát. Szeretnék Szeretném kifejezni az általad elindított irányvonal melletti támogatásomat. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos legfontosabb problémákat nagyon világosan megfogalmaztad. Én jelentéstevő vagyok ennek a 7 éves programnak a témájában, az igazságügyi területen és tulajdonképpen megismételted azt, amit én már ma korábban már kimondtam, és pontosan erről van szó, 7 éves futamideje van ennek a programnak. Egy stratégiai jellegű pénzügyi intézkedésről van itt szó, és ezért véleményem szerint az ennek megfelelő hozzáállást kell tanúsítanunk itt a parlamentben, és különösen ebben a szakbizottságban. De már nagyon jól meghatározta az irányvonalat. Hogy kellene kinéznie? El kell gondolnunk, hogy Európa a hét év folyamán milyen változásokon fog keresztül menni. Nem lehet, hogy egyik napról a másikra próbáljunk meg jogszabályokat alkotni. Nem lehet, hogy csak a legközelebbi jövőt ö, vegyük figyelembe a szubszidiaritás figyelembevételével és az összes ország jelenlegi helyzetének figyelembevételével. Persze az is nagyon fontos, de az európai zálás, az európai jelleg kiterjesztésének felgyorsítására van itt most szükség meg kell próbálnunk az egyre szélesedő szakadékot valahogy áthidalnunk, ahogy azt nemrég az olasz miniszterelnök is mondta. Rendkívüli időket élünk most Európában, de nem biztos, hogy ez mindenki tisztában van, és sajnos a napi munkánkban sem tükröződik ez mindig megfelelőképpen. Egyszerűen lelassít minket ez a gondolkodásmód, fel kell gyorsulnunk ez a legfontosabb véleményem szerint. Huszonhét különböző jogi rendszer létezik a belső piacon. Belül egyszerűen nem lehet az, hogy mindenki a saját hagyományaihoz ragaszkodjon, hogy mindenki a saját kis területét védelmezze, kerítse körbe kerítéssel, reálisan kell gondolkoznunk és cselekednünk és mindenek előtt gyorsabban kell cselekednünk. Adjunk már egy lökést ennek az egésznek. Nagyon jól mondta kollégánk. Erre van szükség. Nagyon sokszor negatív megfogalmazást alkalmazunk az európai bürokráciára. Nagyon is jól tudjuk, hogy milyen a nagymértékű az adminisztráció, de azért nagyon jó példa volt ez a párizsi példa, mert nagyon jó összehasonlítást ad. És nálunk is ugyanez a helyzet. Egyszerűen meg kell próbálni perspektívába helyezni a dolgokat, ne ö, szapuljuk folyton az európai az európai igazgató testületeket ne szapoljuk folyton az adminisztrációt. Természetesen szükség volt, szükség van ezekre a testületekre. A bizottság elnök helyettese indította el azt a javaslatot, amely ezt az egészet egyszerűsíteni akarja, de egyszerűen az a lényeg, hogy az európai szint, az európai jelleg megerősítése mindenképpen legelső feladataink közé tartozzon. Wikström kolléga parancsolja. Oj, mikrofonen van inte på, jag ber om ursäkt. Igen. Sajnálom. Elnézést kérek. Tehát, köszönöm Dagmar fontos kérdésekkel foglalkoztál itt a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban. A többéves pénzügyi keret Európa számára nagyon fontos, és mind azok, akik ismerik már az eddigi, akik ismerik az Ó szövetséget, azok tudják, hogy a hét szűk esztendőt hét bőséges esztendő fogja majd követni. Úgyhogy nem véletlen, hogy mi is több éves pénzügyi keret esetében a 7 éves perspektívát választottuk. A fontos az, hogy egy modern közigazgatásunk legyen a 21. században, amely megfelel az 21. század kihívásainak. Ennek megfelelően kell kialakítanunk a jövőbe mutató Európával kapcsolatos jogszabályainkat is. Hogyha ez sikerül, akkor hozzájárulhatunk jó kiegyensúlyozott szövegjavaslatunkkal ennek megvalósításához. Fontos, hogy a javaslatunk foglalkozzon azokkal a nehézségekkel, amik szembe jönnek velünk. Vannak kulcsfontosságú területek, amelyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell, amelyek a közös problémákkal kapcsolatos páneurópai megoldások kialakítását akadályozzák és nyilvánvalóan ezekkel a problémákkal az adminisztráció közigazgatás keretében is foglalkoznunk kell. Meggyőződésem, hogy jó lesz ez ezzel kapcsolatos együttműködés, és már előre várom azt. Elnök, köszönöm szépen a módosítók beadásának határideje. Dagmar, szeretné még egyszer szót kérni? Nem. Jó, módosítók beadásának határideje. Július 4-e az 5-ös, 6-os, 7-es pont következik. Ezek közösen kerülnek megtárgyalásra a Horizon 2020-as téma. Boris előadó kollégának megadom a szót. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Amiről itt szó van, az tulajdonképpen három projekt, amelyet a Horizont 2020 égisze alatt meg kell valósítani. A szakbizottságunk az etikai kérdésekre fog összpontosítani ezeken belül. Hadd kezdjem a legelsővel. Az első két kérdés az Európai Atomenergia Közösségre vonatkozik, mégpedig a hetes cikk alapján, az Euro, Euróatom szerződés hetes cikke alapján. Egy öt éves csomagról van itt szó, amely a Horizont 2020 része. A hetes cikk nem ad konkrét szerepet az Európai Parlamentnek a kutatási programokon belül, de a tanács megkeresett minket, és tanácsunkat kérte konzultációt igényelt ebben a kérdésben. A nukleáris energia, az atomenergia biztonságára, illetve az ilyesfajta energia tárolására vonatkozó kérdésekre fogunk koncentrálni. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a tanács rendelete teljes mértékben elfogadható, és minden szükséges etikai, illetve biztonsági szempontot figyelembe vesz az atomenergia területén. Azt ajánlom ezért, hogy módosítások nélkül hagyjuk jóvá ezt a rendületet. Ez volt tehát az első projekt. A második csomag arra a tanácsi határozatra vonatkozik, amely specifikus programokat alakít ki a Horizont 2020-ra vonatkozólag. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a program négy fő kérdése fog koncentrálni, a kiváló tudomány, az ipari vezető szerep, a társadalomi kihívások, illetve a közvetlen nukleáris cselekvések helyzetére. Szeretném közölni, hogy amit én itt látok, az is teljes mértékben megfelel az etikai követelményeknek, úgyhogy itt is azt javasolnám, hogy hagyjuk jóvá a tanács javaslatát, és ne terjesszünk be módosító indítványokat. A harmadik téma az Európai Parlament konkrét a Horizont 2020-ra vonatkozó konkrét végrehajtási intézkedéseire vonatkozik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a korábbi programban, tehát a hetedik kutatási keretprogramban bizonyos kompromisszumokat fogadtunk el, amelynek értelmében az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy nem fog olyan projekteket jóvá hagyni, amely az emberi embriók kivonására vonatkozik. Hiszen amikor a hetedik keretprogramot tárgyaltuk, akkor is ez volt már a legellentmondásosabb téma, és jelenleg is az emberi embriókon végzett és az emberi őssejteken végzett kísérletek a leg ellentmondásosabb kérdések. Az új program kidolgozásánál elmondhatjuk, hogy ö, nem voltak egyelőre támogatások, de ugyanakkor megváltozott a helyzet, hiszen az Európai Bíróság egyik ítélete arról szólt, miszerint a KC 34 per 10-es Greenpeace panasz arra vonatkozott, hogy az emberi embriókkal kapcsolatos kutatás nem részesül támogatásba. Mit jelent ez? Tehát azt jelenti, hogyha a jelenleg megengednénk a embriókon, embriókkal kapcsolatot kutat, kapcsolatos kutatás pénzügyi támogatását, akkor ez azt jelenteni, hogy a területet kizárjuk a, a, szab, a szabadalmak köréből. Én úgy érzem, hogy sokkal komplikáltabb a helyzet itt, hiszen itt arról van szó, hogy nagyon sokféle jogi rendszer létezik ezen a területen, és hogyha úgy döntenénk, hogy igen mondunk az ilyesfajta kutatásra az Európai Unión belül, és el is jóvá hagyjuk a támogatását, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ezzel kizárjuk a területet a szabadalmi jogból, akkor ez azt eredményezni, hogy bizonyos országokat kizárunk a támogatás köréből és ugye tudjuk, hogy van sok olyan ország Európában, ahol nem csak, hogy tilos az emberi embriókon végzett kísérletezés, hanem több helyen büntetendő bűncselekmény is. Tehát annak fényében, hogy az Európai Unión belül nagyon sokféle jogszabály létezik, ezért úgy gondolom, hogy európai forrásokból való támogatását ne engedélyezzük ennek a, ennek a kutatásnak, illetve a tagállamok saját maguk döntsék el, hogy saját nemzeti költségvetésüknek egy részét felkívánják-e használni ilyen célokra, vagy nem. A másik kérdés az pedig a kutatás eredményeire vonatkozik, hiszen az a tény, hogy a jelenlegi emberi embriók, illetve őssejtek igénybevételével végzett kutatások nem vezettek semmiféle átter, áttörő eredményhez. Vannak alternatív próbálkozások, amelyek másféle sejteket, sejteket alkalmaznak például somatikus sejteket, amelyeket a szülés során tudnak gyűjteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mivel az embrió, illetve az őssejteken végzett kutatás nem az egyetlen alternatíva, ezért nem kellene támogatnunk ezt a fajta tevékenységet. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy olvassák el a módosítókat, mert ez a célunk az az, hogy a hetedik keretprogram nyomdokain induljunk tovább, de ugyanakkor szeretnénk az Európai Bíróság esetjogának és a legutóbbi ítéletének is megfelelni. És azt is figyelembe szeretnénk venni, hogy az e téren végzett kutatások egyelőre nem jártak áttörő eredménnyel, tehát hogyha az elfajta kutatás támogatására igen mondunk, és itt most megint elmondanám, hogy itt az Európai Bíróság ítéletének egyik legfontosabb indok az emberi méltóság kérdése volt, hát akkor, és, és azért ezt is figyelembe kell vennünk, tehát mindezt figyelembe véve úgy gondolom, hogy ezt a módosítást el kellene fogadnunk, nagyon fontos programról, itt van szó a Horizon 2020-as programról, és ezt nem, nem, nem kellene veszélyeztetnünk. Mindenki megkapta a módosítók másolatát, és remélem, hogy hozzá fog mindenki járulni a vitához. Köszönöm szépen. Búzoly kollega és Berlinger kollega következnek. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Először is köszönetet mondok az előadónak, hogy a három véleményen dolgozott, és néhány megjegyzésem van az őssejt szabályozással a programmal kapcsolatban. Tudom természetesen én is, hogy az embrionális sejtrendszerek kérdése ellentmondásos, és a jogszabályok a különböző tagállamokban is eltérőek. Egyetértek az előadóval abban, hogy nem lenne szabad, hogy harmonizáljunk. A nemzeti jogszabályokat tiszteletben kell tartani a 2020-as horizontban is de mégis a nyolcas módosító különösen szerintem egy kicsit túl konzervatív az embrionálisan kívüli ősejtekkel kapcsolatban. Az ősejterápiák rendkívül előnyösnek bizonyultak a regeneratív medicína területén, és ezért gondolom azt, hogy a kutatás és az, és az egyéb ősejt típusok kutatását támogatni kell. Végül pedig mondta az előadó, hogy pozitívabb jelzést kell az alternatívákra vonatkozóan is küldeni, mint például a köldögzsinórból vető sejtek, vagy a tudományosan bizonyított egyéb ősejt alkalmazások, amelyek etikai problémákat nem, vesznek, nem vetnek fel. Köszönöm szépen, Berlinger kollega io sono molto eh, contento che noi discutiamo in Commissione Juri eh, un... Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy a szakbizottságban egy olyan véleményről tárgyalunk, amely a 8-as keretprogrammal függ össze. Egy új téma a kutatás európai finanszírozása, ez a Horizont 2020-as része a mezőgazdaság és a, a szociális össze, a társadalmi összetartás után a harmadik legnagyobb terület. És bizonyos országok tendenciáival ellentétes is, hiszen vannak olyan országok, ahol a kutatást nem támogatják ennyire. Nyilvánvalóan az ITRE szakbizottságban Madurel kollégával tárgyalni kell, hiszen ők azok, akik óriási, hatalmas jelentést nyújtottak be a, 2020, a Horizon 2020 szal kapcsolatban 800 milliárdra akarják emelni a forrásait, és szerintem ezt támogatni kell. Korábban a parlamentben sok próbálkozás volt a tanácsal ellentétben a kutatási kiadások emelésére. Úgy gondolom, hogy ez az összeg, még ha azt is akartam mondani, hogy ez a fajta milliárdos kiadás, amit a keretprogramból finanszíroznak, megint csak a kiadások 5%-át, az európai kiadások 5%-át jelentek. De hát akkor is jelentős ez. Minden kérdéskörben folytatott kutatásra vonatkozik ez. Azért is mondom, mert nem értek egyet az előadó javaslatával. Fantasztikusan, fantasztikus ez a program, az emberi élet minden részére kihat, ott, ahol pozitív eredményeket hozhat a kutatás. Ha most a vitánkat csak az őssejtekre koncentráljuk, és hogy az emberi őssejt vagy nem, és az egyik frak- már egyetlen egy frakción belül is eltérő vélemények vannak az emberi és nem emberi ősejtekről. És hogyha most már e kérdéskörben megosztunk, akkor persze elfogadom, hogy etikai értelemben nagyon kényes kérdések vannak, de úgy tűnik, hogy nem a Horizont 2020 az, ahol erről vitatkozni kell. Van egy bírósági határozat erre vonatkozóan, bírósági, jog, bírósági gyakorlat, ezt senki sem kérdőjelezheti meg. A plenárison néhány héttel ezelőtt szintén volt erről szó, ott is megosztott a, volt a, a képviselő testület. Tehát azzal az érvel mondom ezt, hogy nem szabad a vitán belül a kutatásra, kutatással kapcsolatban eleve megosztottságot generálni. Természetesen az egészség nagyon fontos, és a, 2000, a Horizon 2020-ra kapcsolatban ki kell mondjuk, hogy ez az egészségre kiemelten figyel. A kutatás eh, a jogok kutatásának eh, világát, és nem csak a technikai műszaki kutatásokat kell figyelembe vennünk, hiszen a kutatása az emberi intellektus minden területére vonatkozik. Több száz évig Európa monopól helyzetben volt az alapkutatásokban, amit lassan kezdünk elveszíteni. Még egy apró megjegyzésem lenne, mégpedig minden eh, lendületünkkel ha csak egy eh, témára összpontosítunk, akkor el kell fogadjuk, hogy ez a Horizon 2020-nak a egyetlen témája csak. Köszönöm szépen. Más nem kért szót, és hogyha Boris úr eh, szót kér, akkor megadom neki a szót. Köszönöm szépen minden kollégának, akik eh, hozzászóltak. Szeretném a korábbi összefoglalómat kiegészíteni. Mint tudják, most a Horizon 2020 javaslattal kapcsolatban először van lehetőség arra, hogy a kutatást finanszírozzuk. E, társadalomtudományok, Schumann tudományok terén is. És ezért módosítottam, mert én is módosítos, hiszen szeretném én is, hogy a kutatást az európai jog, tagállami jog területére vonatkozó kutatást is finanszírozzák. Szerintem ez nagyon jó a társadalomtudományokon kívül és a bölcsészettudományokon kívül a jogtudományok eddig még hiányoztak, pedig nagyon-nagyon fontos, hogy ezt is bevegyük a programba. A Horizon 2020 kiváló eszköz lehet arra, hogy az európai jogkutatást finanszírozzuk. De térjünk vissza arra az érvre, amit a kollégák említettek. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a 2020 tehát a Horizon 2020-as program alapvetően fontos, és nagyon széles a hatáját tekintve, de az én véleményem valóban egyetlen egy, illetve azt mondják, hogy egyetlen egy ellenmondásos kérdésre összpontosít. Lehet, hogy az etikai felfogás különbségei miatt. Ezzel együtt úgy érzem, hogy kötelesek vagyunk arra, hogy jogi szakbizottságként az ész vezéreljen minket. Véleményemben ezt próbáltam kiemelni, és hangsúlyoznám újra. A hetes keretprogram keretében bevált gyakorlat a következő volt. A, az emberi kutatást nem finanszírozták, nem volt tiltva sem, de ezt a fajta kutatást nem finanszírozták. Most azonban a jogi valóság megváltozott az Európai Bíróság határozatát követően, amikor ezt a fajta kutatást a szabadalmaztatásból kizárta. Minden új, tehát új a helyzet. Végül pedig hangsúlyoztam továbbá az alternatív kutatás támogatását, a, a szomatikus kutatás, vagy a Köldögzsinar kutatás támogatását, ezeket az európai alapok is támogatják. És a különböző jogi rendszerek közti különbséget szeretném itt hangsúlyozni. A finanszírozás és a, az emberi, az embrionális őssejtek kutatását lehet, hogy az egyik tagállam a nemzeti költségvetésekből finanszírozza, a másik pedig nem. Úgyhogy a vélemény úgy gondolom megfelel a, a bírósági határozatot követő jogi valóságnak. Köszönöm szépen. A módosítók határideje június 27-e. Most pedig a szavazáshoz érkeztünk, és akkor kezdjük Tájnasszony jelentésével. A benfentes kereskedelem és piaci manipuláció. Nem kell. Nem kér semmi bevezetni? Nem jó, akkor szavazunk. A titkárság pedig természetesen nagyon okosan felhívja a figyelmet arra, hogy legyen egy próbaszavazás a meglepetések elkerülése érdekében, úgyhogy próbaszavazás. Kérem, hogy mindenki nyomja meg a leading gombot. What? So nach der. Why have we got 21? 20, that's fine. That's fine. Good. Yeah, that's. that's fine. Yeah, 20. Also 20. Yeah, 20. So we have 20. Tehát 20 vagyunk, és ugye a kis frakció, és egyetlen egy frakció sem aránytalanul képviselte, tehát mindenki a sorainak megfelelő arányban, amivel nem lesz gond. Szóval, akkor kezdjük a szavazást, tehát a tányjelentés. Kezdjük az egyes kompromisszumos javaslatot. Aki igen, emelje fel a kezét. Nem. Ah, jó, akkor az első volt a többség, így is határoztunk. Hármas, Bodúr, igen. Nem. Az első volt a többség, határ elfogadtuk. 34-es bodúr igen, nem, tartó elfogadtuk. 45, el, igen, nem, elfogadtuk. Aztán 38 Végner asszony, igen, nem, elutasítva. 39 igen, nem, elutasítva. 42 Régne asszony, igen, nem. Elutasítva. Kettes kompromisszum igen. Nem. Elfogadtuk. 46 Paxas úr igen. Nem. Elutasítva. Előadó hatos, igen. Nem. Elfogadtok. 47 Paxas úr, igen. Nem. Elfogadtuk. 48-as. A 34-est elfogadtuk, akkor ezzel nem foglalkozunk. 49 Régner asszony igen. Nem. Elutasítva 50 Régner asszony igen. Nem. Elutasítva. 7-es előadó igen. Nem. Elfogadva. 51. Régner asszony, igen. Nem. Elfogadtuk. 52. Bodó úr, igen. Nem. Elfogadtuk. 53. Bodó, igen. Nem. Elfogadtuk. 8-as előadó, igen. Nem. Elfogadtuk. 9 előadó, igen. Nem elfogadtok. Tízes, igen, előadótól igen, nem, elfogadtok. Tizenegy előadó, igen, nem, elfogadtok. Tizenkettő előadó, igen, nem, elfogadtok. Tizenhárom előadó, igen, nem, elfogadtok. Tizennégy előadó, igen, nem, elfogadtok. 54 bodú igen. Tehát igen, nem. Elfogadtuk. 15 előadó igen, nem. Elfogadtuk. 16 előadó igen, nem. Elfogadtuk. 17 előadó igen, nem. Elfogadtuk. 18 igen, előadó igen, nem. Elfogadtuk. 19 előadó igen. Nem. Elfogadtuk. 20-as előadó igen. Nem. Elfogadtuk. 21 előadó igen. Nem. Elfogadtuk. 1-es előadó igen. Nem. Elfogadtuk. 2-es előadó igen. Nem Elfogadtuk. Hármas előadó igen. Nem. Elfogadtuk. Négyes előadó igen. Nem. Elfogadtuk. Ötös előadó igen. Nem. Elfogadtuk. 22 bodú igen. Nem. Elfogadtuk. 23 bodú igen. Nem elfogadtuk. 24 bodú szóbeli módosítással igen, nem, elfogadtuk. 25 bodú igen, nem, elfogadtuk. 26 bodú igen, nem, elfogadtuk. 27-es bodú igen, nem, elfogadtuk. 28 bodú igen, nem, elfogadtuk. A vélemény egészét igen, nem, tartózkodás, igen volt a többség, és így elfogadtuk. Jó. Elektronikus szavazás, záró szavazást elektronikusan még egyszer, aki mellette, bocsánat, így nem mondok semmit, tehát úgy nyomja mindenki, ahogy akarja. Ja, wir haben nur 21 abgegebene Stimmen. 22 cards, but 22 kártya, de csak 21 szavazás, szavazat, valaki nem szavazott. Only free liberals that can vote. Csak a szabad, csak a liberálisok. That's okay now, so we can Result. We can vote now. Okay. Right. Ready? Again voting? Yeah, okay. Akkor még egyszer szavazzunk, jó? Még egyszer, még egyszer. Megnyitom a szavazást. Nun. 13 dafür. Tehát 13 igen, 8 nem, nincs tartózkodás. Elfogadtuk, köszönöm szépen, és gratulálunk az előadónak. Akkor nézzük a második javaslatot, amely most az irányelv ugyanebben a kérdéskörben a bodúféle nyolcas javaslat mellette, ellene. Igen, szavaztak többen, elfogadtok. 12-es bodú, igen. Nem. Elfogadtuk. 13 Régner, igen. Nem. Elutasítva. 14-es bodú. Igen. Nem. Elfogadtok. 15 bodú. Igen. Nem. Elfogadtok. 16 bodú. Igen. Nem. Elfogadtok. 17 bodú. Igen. Nem. Elfogadtok. 18 Régner. Igen. Nem elutasítva. Négyes előadó, igen. Igen, igen. Ellene ki van? Elfogadtuk. Ötös előadó, igen. Nem. Elfogadtuk. Hatos előadó, igen. Nem. Elfogadtuk. Hetes. Paxas úr, igen. Nem. Elfogadtuk. Egyes előadó, igen. Nem Elfogadtuk kettes előadó, igen. Nem. Elfogadtuk hármas előadó, igen. Nem. Elfogadtuk. Most a vélemény egészéről elektronikusan mindenki nyomja. Köszönöm. Mint korábban, 13 igen, 8 nem, nincs tartózkodás. Gratulálok az előadónak. A következő Luigi Bellinger kollega az OVR, nem tudom, hogy helyese, úgyhogy blogban nem. Jó, csak megkérdeztem, akkor visszavonom. Egy 18-as módosító előadótól igen, mellette kívánom, ellene kívánom, elfogadtuk. 19 előadó igen, nem, elfogadtuk. 68-as buzói igen, nem, elfogadtuk. 20-as igen, nem, elfogadtuk. 21-es igen, nem, elfogadtuk. 69 igen, nem. Elfogadtuk. 70. Igen. Nem. Elfogadtuk. 71. Igen. Nem. Elfogadtuk. Huszonkettőt elfogadtuk, akkor a 72, 72 igen, nem, elfogadtuk. 73 igen. Nem. Elfogadtuk. 74 igen. Nem. Elutasítva. 75 igen. Nem. Elutasítva. 23 igen. Nem. Elfogadva. 76 igen. Nem. Elfogadva. 8-as kompromisszum igen. Nem. Elfogadva. 79 igen, nem, elutasítva. 25 igen, nem, elfogadva. 26 igen, nem, elfogadva. 27 igen, nem, elfogadva. 28 igen, nem, elfogadva. 29 igen, nem, elfogadva. 80 igen, nem, elutasítva. 30 igen, nem, elfogadva. 16-os kompromisszum igen, nem, elfogadva. 33 igen, nem, elutasítva. 34 igen, nem, elutasítva. 35 igen, nem, elfogadva. 36 igen, nem, elfogadva. Um, 82 igen, nem, elfogadva. Hármas kompromisszum igen, nem, elfogadva. 9-es kompromisszum. A 89-est, 84-est visszahúzták. Kilences kompromisszumos. Igen. Nem. Elfogadtuk. 40-es. Nem. Elfogadtuk. 41. Igen. Nem. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum. Igen. Nem. Elfogadtuk. 43. Igen. Nem. Elfogadtuk. 85. Igen. Nem elfogadtuk. 44 igen, nem, elfogadtuk. 11-es kompromisszum igen, nem, elfogadtuk. 46 igen, nem, elfogadtuk. 86 igen, nem, elfogadtuk. 87 igen, nem, elfogadtuk. 47 igen, nem. Elfogadtuk. 48 igen. Nem. Elfogadtuk. 49 igen. Nem. Elfogadtuk. 50-es igen. Nem. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum igen. Nem. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum igen. Nem. Elfogadtuk. 93-as igen. Nem. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum igen. Nem. Elfogadtuk. 55-ös igen. 55-ös hm, igen. Nem. Elfogadtuk. Kompromisszum 4 igen. Nem. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum igen. Nem. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum igen. Nem. Elfogadtuk. Jó, akkor jön az 59, igen. Nem. Elfogadtuk. 60, igen. Nem. Elfogadtuk. Nézzük a bevezető rendelkezések. Kettes, igen. Nem. Elfogadtuk. Hármas, igen. Nem. Elfogadtuk. Négyes, igen. Nem. Elfogadtuk. Ötös, igen. Nem. Elfogadtuk. Hatos, igen. Nem. Elfogadtuk. 61-es igen. Nem. Elfogadtuk. 7-es igen. Nem. Elfogadtuk. 8-as igen. Nem. Elfogadtuk. 9-es igen. Nem. Elfogadtuk. 62 buzoly igen. Nem. Elutasítva. 10-es igen. Nem. Elfogadva. 63 igen. Nem. Elfogadtuk. 11-es igen. Nem. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum igen. Nem. Elfogadtuk. 13-as igen. Nem. Elfogadtuk. 14 igen. Nem. Elfogadva. 15-ös kompromisszum igen. Nem. Elfogadva. 1-es kompromisszum igen. Nem. Elfogadva. Kettes kompromisszum igen, nem, elfogadva. Egyes igen, nem, elfogadva. 98 igen, nem, elfogadva. 99 igen, nem, elfogadva. Százas, igen, nem, elfogadva. Záró szavazás elektronikusan, mindenki nyomja a gombját, bárki bármit, 21 dafür. 21 igen, nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás, szívből gratulálok az előadónak. So, dann kommen wir zu dem Bericht. Áttérünk a búzoly jelentésre. Itt is rögtön kezdhetjük a szavazással a munkát. Második kompromisszumos javaslat kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 15-ös. Ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. 83-as okafogyott, 16-os ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. 84-es ki van mellette, ellene. Bocsánat, ez is okafogyott. Rendben. Akkor tehát 85-ös ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. Utána 17-es ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. 87-es mellett ki van, ki van ellene. Elfogadtuk. 88-as mellett ki van ellene. Elutasítottuk. 19-es mellett ellene. Elfogadtuk. 89-es mellett ellene. Elfogadtuk. 4-es kompromisszumos ki van mellette. Ki van ellene. Elfogadtuk. 7-es kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. 95-ös ki van mellette, ellene. Elutasítottuk. 13-as kompromisszumos ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. 30-as mellett, ellene. Elfogadtuk. 98-as mellett. 98-as. Tehát 98-as mellett ki van. Ellene. A utóbbi volt a többség, elutasítottuk 31-es mellett, ellene, elfogadtuk 32-es mellett, ellene, elfogadtuk 33-as mellett, ellene, elfogadtuk 14-es kompromisszumos mellett, ellene, elfogadtuk 15-ös kompromisszumos mellett, ellene. Ezt is elfogadtuk. 36-os módosító mellett ellene elfogadtuk, 101-es mellett ellene elfogadtuk, 102-es mellett ellene elfogadtuk, 104-es mellett ellene elutasítottuk, 103-as mellett tehát 103-as mellett ki van, ellene ki van, még egyszer, tehát 103-as mellett, ellene, most egyértelműen elutasítottuk. 9-es kompromisszumos mellett, ellene, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellett, ellene, eluta- elfogadtuk. 107-es Régner féle módosító ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk 40-es mellett, ellene, elfogadtuk 41-es mellett, ellene, elfogadtuk 42-es szóbeli kiegészítése, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk 109-es mellett, ellene, elfogadtuk 108-as. Itt az van, hogy ezt lefedi a 108-as, de mindegy, 108-as mellett, ellene, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellett, ki van, ki van ellene, elfogadtuk 111-es mellett, ellene, elfogadtuk, 112-es mellett ellene elutasítottuk, 113-as mellett ellene elutasítottuk, 114-es mellett ellene elutasítottuk, 44-es mellett ellene elfogadtuk, 115-ös mellett ellene elutasítottuk, 116-os mellett ellene elutasítottuk, 117-es mellett ellene Elutasítottuk 118-as mellett, ellene. Elutasítottuk 17-es kompromisszumos mellett, ellene. Elfogadtuk 45-ös mellett, ellene. Elfogadtuk 46-os. Jó kérdés. Elfogadtuk a 107-est? Nem, elutasítottuk. Ez esetben 46-os mellett ki van? Ellene Elfogadtuk. 123-as, ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 47-es mellett? Ellene? Elfogadtuk. Ja, ez oka fogyott volt. Tehát a 41-esről, 121-esről nem is kell, hogy szavazzunk. Átérünk a 122-es sem kell, tehát 18-as kompromisszumos következik, ki van mellette. Ellene elfogadtuk. Most jön a 126-os, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 127-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 128-as mellett. Ellene. Elutasítottuk. 49-es, ki van mellette? Ellene ki van. Elfogadtuk. 51-es mellett. Ellene elfogadtuk. 52-es mellett, ellene, elfogadtuk. 53-as mellett, ellene, elfogadtuk. 129-es mellett, ellene, elfogadtuk. 130-as mellett, ellene, elfogadtuk. 55-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 56-os mellett, ellene, elfogadtuk. 57-es mellett, ellene, elfogadtuk. 58-as mellett ellene elfogadtuk. Egyes számú kompromisszumos mellett ki van? Ellene ki van? Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellett ki van? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Ellene elutasítottuk. 65-ös mellett ki van? Ki ellenzi? Elutasítottuk. 66-os mellett ellene elutasítottuk. Hatos kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. Ötös mellett ellene elfogadtuk. 16-as kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. 8-as kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. 72-es McCarthy féle módosító mellett ellene elutasítottuk. 19-es kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. 10-es mellett ellene elfogadtuk. 11-es mellett ellene elfogadtuk. 77-es mellett ellene elutasítottuk. 3-as kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk. Na, most lesz izgalmas a dolog, nem értem, hogy mi van itt második része a hármas módosítónak. Erről úgy tűnik külön kell szavaznunk. A következő oldalon, tehát aki, aki a hármas módosító második részét támogatja, kérem emelje fel a kezét. Ki van ellene? Elfogadtuk. 79-es mellett ellene elfogadtuk, 13-as mellett ellene elfogadtuk, 80-as mellett ellene elfogadtuk, a javaslatról egészében elektronikus úton szavazunk. egy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, most pedig áttérünk list Lichtenberger kollégának a palagázról, Palaoláról szóló jelentésére. Elkezdjük a kompromisszumos, e- első kompromisszumos kitámogatja, ki van ellene, elfogadtuk. Hármas, Ziobró mellette, ellene, elutasítottuk. Négyes, Ziobró mellett ki van, ellene ki van. Elutasítottuk. Második kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk hatos féle mellett ki van, ellene ki van, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellett ki van, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellett, ellene, elfogadtuk. 11-es Ziobró mellett ki van, ellene ki van, elutasítottuk. 12-es Mészáros mellett ki van, ellene, elfogadtuk. Rögtön áttérünk a 15-ösre. 15-ös Vjevka féle módosító ki van mellette, ellene, Elutasítottuk. 16-os ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. Zárószavazás itt is elektronikus úton a jegyzőkönyv kedvéért. Itt is 21 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nem volt. Gratulálunk az előadónak. Most akkor újra áttérünk Lichtenberger asszonynak egy témájára. Itt a 2013-as költségvetésre vonatkozó mandátumról van szó, ez egyszerű lesz, két szavazásra fog sor kerülni. Először is az első részről szóló mandátum, aztán a másodikról szóló mandátum. Egybe beszavazhatunk a kettőről. Aki támogatja a két tárgyalási mandátumot, az emelje fel a kezét. Ki ellenzi ezeket, ki Ennyiben ezt is akkor elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig még két eh, jogalapal kapcsolatos napirendi pontunk van. Egyrésztről a Schengeni közös vívmányokkal kapcsolatos eh, ügy. Itt nem eh, a legutóbb nagy felzúdulás kelt ügyről van, hanem a Libe Bizottságnak egy kérdéséről, amivel foglalkozunk kell. Megadom a jelentéstevőnek, Axel Fosznak a szót. Köszönöm szépen. Először is emlékezzünk arra, hogy elmúlt héten erősen kritizáltuk a tanácsot, mert hogy az eljárás módját a közösségi módszerre szembeni kihágásnak tekintettük. A Libe bizottságnak a kérdése a Júri bizottsághoz intézve arra vonatkozik, hogy a Libe szakbizottságban megszavazott szövegjavaslat megfogalmazása rendben van-e. Tehát itt kicsikét más a tényállás és én csak a formális okokra kívánok itt hivatkozni. A jó jelentés esetében a bizottság egy javaslattal élt, amelynek alapja a 77-es cikke harmadik bekezdés E pontja. És azt mondja, hogy a, Lib- a Libe Bizottság tekintetében a jogalap módosítását javasolták a 77-es cikkelynek a második bekezdésére hivatkoznak, a bizottságnak a javaslatát a Libe Bizottság bejelentés olyan mértékben megváltoztatta, hogy itt a 77-es cikke második bekezdése nem állhat egyedül, hanem a 74-es eh, bekezdésre is hivatkozni kell, mint jogalap. Ez megerősítette a parlamentnek a jogi szolgálata is. A 77-es cikke második bekezdése a parlamentnek lehetővé teszi, hogy a Schengeni közös vívmányokkal kapcsolatban intézkedéseket tegyen, miközben a 74-es cikke a parlamentnek a meghallgatásáról rendelkezik, és a parlamenti eh, igazgatásnak az együttműködéséről szól. Tehát ugye az bíróság ilyen esetekben mindig megállapította azt, hogy itt a rendes jogalkotási eljárásnak van elsőbsége, erre alapul az a javaslat és az a végkövetkeztetés, a Libének a, a jelentése, hogy a hogy ki kellene egészíteni az igazságügyi együttműködést, ami gyakorlatilag a 74-es cikkelynek a jogalapba való bevonását megalapozza, és így akkor a LIBE szövegben milyen fajta jogalapra hivatkoztak. Tehát a jogalap a 77-es cikkely második bekezdés összekötetésben a 74-es cikkelje. Elnök, rendben, van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés, hozzászólás? Ha nincs, akkor ebben a formában járunk el. Áttérünk a második ügyre, ez pedig a Papa Nikolaou jelentés. Itt is a jogalapról van szó, megadom Axel Fosznak a szót. Köszönöm szépen! itt is a Schengeni határellenőrzéssel kapcsolatos kódex módosításáról van szó, amelynek praktikus megoldásokat kell elősegítenie, és az elmúlt időszakban megmutatkozó problémák megoldását kell segítenie. A 77-es cikkely első és második bekezdését javasolta a bizottság jogalapként. A, ugyanakkor az illetékes bizottság, amely itt is a Libe bizottság, azt e, kérelmezte, hogy a 77-es cikkely második bekezdése legyen csak a jogalap, ugyanis a 77-es cikke első bekezdése csak azt irányozza elő, hogy az Európai Unió olyan politikát kell, hogy kialakítson, és tulajdonképpen nem jogalapot, tehát egy politikát kell kialakítani, a megfelelő politikát, ami nem biztosít tulajdonképpen semmilyen jogalapot, éppen ezért a Libe Bizottság szerint egyetlen jogalap a 77-es cikke második bekezdése kell, hogy legyen, illetve lehet. Köszönöm szépen, van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nincs, ebben az esetben így fogunk eljárni. Most egy kis műszaki problémánk van. Egyrészt az időbeli menetrendből, ugye az adódik, hogy már itt van a miniszter, de még foglalkozni kell a jogviták napirendi ponttal. Nem tudom, hogy kifogásra ad-e okot, hogyha jogvitákkal utólag foglalkozunk, mert a miniszter látogatása után ő már itt van, és hosszabbra nyúlik ez az ügy, mint eddig Egyet értenek ezzel? Jó, akkor először a miniszterrel cserélünk eszmét, és utána pedig az árt ülés keretében, a jogvita keretében még megmaradt napirendi pontot fogjuk tárgyalni. Parancsoljon, miniszter úr! Szeretettel üdvözlöm körünkben a Dán igazságügy minisztert, aki a Dán elnökséget képviseli. Bockov urat tehát üdvözöljük, és azt javaslom, hogy rögtön csapjunk bele. Csapjunk a lovak közé, hiszen amint ön kitöltötte a vizét, így a szavazás után rögtön meg is adom önnek a szót. Parancsoljon öné a szó. Szafri, eh, kérformen, a kérme... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt kollégáim! Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon örülök neki, hogy meghívtak a jogi bizottságba. Örülök neki, hogy a záró vitához eljöhettem, és hozzászólhattam. Miniszter úr, sajnos technikai problémákban ütköz, problémákba ütköztünk, mert nincsen Dánielről tolmácsolás. Elnézést kérek, hogy már több, tovább is megyünk. Nem voltam tisztában vele, hogy nincsen Dánielről tolmácsolás az ülésem. Yeah.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 Tisztel elnökünk, még meg nem oldódnak a fordítás és tolmácsolási problémák, én azt javasolnám, hogy folytassuk a szavazást. Meg lehetne ezt oldani? Hát pontosabban ezt most magyaráztam meg a miniszter úrnak. Most akkor, amíg meg nincs meg a Dán tolmácsolás, addig esetleg szavazhatnánk. Oké, okay. die, Dolmetscher sagen mir gerade, dass das Problem gelöst wird. A tolmácsok azt közlik velem, hogy mindjárt megoldják a problémát, mindjárt megvan a tolmácsolás Dánról, úgyhogy arra gondolok, hogy akkor ö, ö, akkor mivel tudjuk, hogy az, az improvizáció és a csodák néha működnek, akkor próbáljuk meg most megvárni, amíg sikerül elintézni a tolmácsolást. Úgy tűnik, hogy a tolmácsok megszerveztek itt már valamit. Gut, dann machen wir jetzt ein Kamerameeting und dann darf ich jetzt bitten, die, die Website. Akkor ellenőre e, e, most egy időre lezárjuk az ülést. Kérem, hogy e, zárják le a web közvetítést, és megkérek mindenkit, hogy aki ne, nem vonatkozik a zártülés, az hagyja el a termet, utána pedig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 machen das jetzt. They will, they have, they have Danish in one direction. Yes. The other direction will be done by an interpreter just sitting behind you. Okay? Great. So, dann darf ich die... Akkor megnyitom újra az ülésünket, és szeretettel üdvözlöm körünkben Dán igazságügyminisztert, Morten Bockot, akivel szeretnék, akitől szeretnék a Dán tolmácsolás hiányával kapcsolatban bocsánatot kérni. A probléma mostanra megoldódott, csak egyetlen irányban van ugyan tolmácsolás, de miniszter úr mögött helyet fog foglalni egy tolmács, aki aztán a szükséges fordítási munkákat, tolmácsolási munkákat dán nyelvre ellátja számára elnézést kérünk, hogy improvizálni kellett, máshogy nem volt lehetséges, köszönjük a megérdését, és megkérem miniszter urat, hogy foglaljon állást. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt kollégáim! Még egyszer szeretném akkor megköszönni a meghívást, hogy ide eljöhettem önökhöz a jogi szakbizottságba. Nagyon örülök neki, hogy lehetőségem van egy záró vitán részt venni, és beszélni azokról a nagyon fontos feladatokról, amelyekkel a Dánsoros elnökség során együtt, önökkel együtt foglalkoztunk. Az utóbbi hónapok igen turbulens időszakot képeztek, Igaz, hogy nagyon sok jó eredményre is jutottunk, és nagyon jó konstruktív tárgyalásokat folytatunk minden szinten. Az igazság az, hogy közös munkával nagyon jó és nagyon sok eredményt értünk el, és ezekre szeretnék majd koncentrálni. Az első, amit szeretnék aláhúzni, az a Brüsszel egyes rendelet felülvizsgálata, amely a Dán elnökség számára az egyik legfontosabb prioritás volt a polgári jogok területén. Ugyanis nagyon nagy jelentőséggel jár ez az európai polgárok, illetve az európai cégek számára, és megerősíti azt, hogy a bírósági ítéletek szabad mozgása végre létrejöhessen. Ilyen módon erősödik a belső piac is. Az belső piac erősödése pontosan az, ami növekedést teremt, ezért támogatnia kell minden európai jogszabálynak ezt. Biztosítanunk kell azt, hogy az európai polgárok és az európai cégek egyaránt érvényesíthessék jogaikat. Ezért nagyon, és ez, ez, ez az Európai Unión kívüli országokkal tartott, folytatott szerződésekre is vonatkozik. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen nagy előrelépést tudtunk elérni, és hogy például a rendelet hatáskörének az EU-n kívül élő polgárok ügyeire eh, is ki tudtuk terjeszteni a hatását, ez nehéz volt, és annak is örülök, hogy június 8-án eh, a tanács eh, általános állásfoglalást is hozott létre az ügyben. Nagyon örülök neki tehát, hogy a legtöbb fontos kérdést meg tudtuk oldani, már csak azért is, mert a parlament és a tanács véleménye igen közel esik egymáshoz ebben az ügyben. Köszönöm szépen az Európai Parlament aktív együttműködését. A Dán soros elnökség nagyja értékeli azt az értékes párbeszédet, amely többek között az informális háromoldalú tárgyalásokon volt tapasztalható. Most azon dolgozunk, hogy a jogszabályjavaslat továbbfejlődjön, és reméljük, hogy egy első olvasati változatot nem sokára el tudunk készíteni. Egy másik nagyon fontos eredmény, amit elértünk, az örökösödési jogról szóló rendelet, amelyet eh, ebben a hónapban eh, az egyik tanácsülés el is fogadott. Ez a határokon átnyúl örökösödési ügyek terén nagyon nagy fejlődést fog eh, eredményezni, és az ezzel kapcsolatos költségekre is kihatással lesz a rendelet azt jelenti, hogy azok a polgárok, akik amúgy is egy nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen egyik közeli hozzátartozójuk elhunyt, nem kell, hogy még nehéz jogi kérdésekkel is megküzdjenek. Ez egy olyan rendelet, tehát, ami az európai polgárok érdekét igen nagyfokú mértékben haszn- eh, szolgálni fogja. Az örökösödési jog nagyon érzékeny terület, és a különböző tagállamokban nagyon különböző jogszabályok érvényesek rá, ezért is nagyon örülök neki, hogy olyan nagy volt a kompromisszum készség a tárgyalások során. A Dán soros elnökség nevében szeretném megköszönni a jó együttműködést ezen a dosszién is. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra az eredményre, amit közösen elértünk. Egy másik ügy, ami szintén nem volt túlságosan könnyű, ez a közös európai adásvételi jogról szóló jogszabályjavaslat volt. Tudom, hogy a parlament és különösen a jogi szakbizottság eh, is nagy jelentőséget tulajdonított ennek a javaslatnak. Már egy sor eh, szakértők részvételével rendezett workshop is volt, eh, aminek mi nagyon örülünk, hiszen nagyon fontos, hogy alaposan tárgyaljuk meg és analizáljuk a javaslat szempontjait, nagyon komplikált, nagyon átfogó javaslatról van itt szó, amelyet bizonyos tagállamok szkeptikusan fogadtak. A 2011. decemberi tanácsülésen sok tagállam kifejezte abbeli kívánságát, hogy először politikai tárgyalásokat kellene tartani az ügyről, és csak utána kellene a részleteket a technikai részleteket és a tartalmi részleteket megbeszélni, ezért ebben a hónapban tartottunk egy sor tárgyalást a politikai kérdésekről, annak érdekében, hogy a további munkára vonatkozó iránymutatásokat kidolgozzuk. Ezek a tárgyalások is megmutatták nem meglepő módon, hogy még mindig nagyon különbözőek a vélemények a dossziéról. De a, a, azt támogatjuk, hogy legalább a javaslathoz mellékelt mellékletről kezdődjenek el a tárgyalások. És abban is mindenki egyetért, hogy nagyon alaposan meg kell tárgyalni a különböző aggodalmakat, és hogy mindehez időre van szükség. A tárgyalások során annak fontossága is kiderült, hogy a javaslat tárgyalása során arra kell fókuszálnunk, hogy a javaslat milyen módon tudja majd elgördíteni a belső piac előtt álló akadályokat. Örülök tehát annak, hogy az elkövetkezendő soros elnökségnek megfelelőképpen előkészítettük ezt a dossziét, és a szakbizottságnak is sok szerencsét kívánok az adott javaslaton folytatott további munkához. A Dán soros elnökség alatt igyekeztünk az áldozatok minél nagyobb fokú védelmét elérni. Ezért büszkén és elégedetten nyugtázhatom, hogy a jogi szakbizottság is nagyon aktívan köz, közeműködött az áldozatok védelmére tett intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló jogszabály kidolgozásában, hiszen ez szintén rendkívüli fontosságú javaslat. Személyesen is nagyon fontosnak tartom. A védelmi intézkedése kölcsönös elismerése kiváló példája annak, hogy az igazságügy területén milyen eredménye járhat a szoros együttműködés. A javaslat tárgyalásával párhuzamosan egy sor munkacsoporti találkozót is szerveztünk, és az áprilisi tanácsülésen politikai vitát is tartottunk a javaslatról. Ezzel kapcsolatban el tudom mondani, hogy a tagállamok körében széles támogatás létezik, az iránt, hogy egy hatékony és egyszerű védelmi mechanizmust állíthassunk fel ezen a területen. Azt a kívánságot is kifejezték, hogy a további munkát most arra kell koncentrálni, hogy más jogszabályokra milyen kihatással van ez a javaslat. Természetesen szerettük volna, hogyha még a Dán soros elnökség ideje alatt be tudtuk volna fejezni ezt a dossziét. Ha ez nem is sikerült, de azért annak nagyon örülök, hogy legalább azt kiderítettük, hogy milyen fontos problémákat kell megtárgyalnunk a siker érdekében. Úgyhogy ennek alapján még egyszer szeretném megköszönni a szakbizottságnak a jó együttműködést, és ehhez a dossziéhoz is további jó munkakedvet és jó együttműködést kívánok a következő elnökséggel. Nagy megtiszteltetés volt a parlamenttel együttműködnöm, tanács, az igazságügyi tanács elnökeként. A munka, a teher, amely várt minket, körülbelül akkora volt, mint amely, amivel számoltunk. És szerencsére sikerült nagyon sok fontos ügyben előrelépésre jutnunk. Ez pedig elsősorban annak köszönhető, hogy a parlamenti szakbizottságok a parlamenti képviselők lelkesen és igen szakértő módon jártak el, és működtek együtt velem és alkalmazottaimmal. Úgyhogy az alázat, amelyel elkezdtem a munkát, nem lett kisebb a hónap, hónapok során, de elmondhatom, hogy nagyon nagy megelégedéssel tekintek vissza az utóbbi fél év munkájára, arra, hogy az utóbbi hat hónap során eh, milyen eredményeket értünk el önökkel együttműködésben az európai polgárok javára. Amikor majd átadom a ö, szerepet a következő elnökségnek, akkor meg, azt úgy teszem azzal a gondolattal, ö, meg vagyok győződve arról, hogy az európai együttműködés az Európa, európai szerződések kerete által meghatározott együttműködés szerint kiválóan fog működni. Kicsit most már kevésbé hangsúlyos lesz a szerepem, de továbbra is figyelemmel kísérem az Európai, Polgár, az Európai Parlament munkáját, és továbbra is szívesen működök Önökkel együtt. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a kiváló együttműködést, nagyon sok eredményt értünk el, és azt hiszem, hogy hasznos dolgokat tudtunk tenni az európai polgárok számára. Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt hiszem, nagyon sikeres volt az elnökség, és a hat hónap alatt nagyon sok minden sok mindent sikerült megvalósítani. Berlinger kollega kérdez. Berlinger kollega, most kapom a, kab- a kabinokból a hírt, hogy hogy még egy percre van szükség, amíg a tolmács leér. Már itt is van a miniszter úr mellett. Tehát megadom még egyszer a szót, és nagyon sajnálom, hogy előről kell kezdenie, Bellinger úr. Tehát minden kész. Bellinger úr hozzászólhat. Ha segít, angolul mondom. I want to stress and support what my president Hangsúlyoznom kell azt, amit a bizottság mondott a Dán elnökség munkájáról. Az első naptól fogva úgy érezzük, azóta, hogy találkoztunk, hogy az angol elnökség az, a Dán elnöksége hozzá, eh, hozzáállása kiváló volt, és ez az utolsó percig kitartott. Úgy érezzük, hogy valóban, az volt a benyomásom, hogy valóban tenni akarnak, eredményre akarnak jutni. Minden elnökségnek ez persze az ambíciója, emlékszem a lengyel elnöksége is ez volt. Ebben az esetben tehát úgy éreztük, hogy valóban eredményre fogunk tudni jutni. Mi történt a Brüsszel egyben? An, an issue, a dossier <clears throat> living in this parliament. A e parlamentben régóta élek, idézőjelben, de az, ami most született, az nagyon fontos. Nagyon fontos eredmény. Ami a tengerjogi törvényt illeti, az áldozatvédelmet, ez egy nagyon különleges, kényes kérdés. Az áldozatok problémája határon átnyúlóan is jelentős, ezt hangsúlyoznom kell. Aztán a, az értékesítési törvény. Adásvételi eh, jog, ami hosszú-hosszú út eredménye az európai adásvételi jog nagyon fontos a közös piac kiépítéséhez, a belső piac megfelelő irányba való alakításához, amivel egységet tudunk Európában kovácsolni. <clears throat> Politically, what uh, uh, I would like to, to underline is the... Hangsúlyoznom kell azonban azt, hogy fontos a tanács és a parlament közti együttműködés, ez nem szokásos. Nincs mindig így, de ön a kormány köziséget ismeri, és a parlamentet és a parlament, mint a bizottság nem külön-külön képviseli a tagállamokat, hanem egyben, ami persze nagyon nehéz dolog. De Európának ez az érdeke. És az elnökségüknek ez egy külön kiemelkedő pontja volt, amihez gratulálni szeretnék. Az adásvételi jogban például, ha jól tudom, lesznek olyan országok, amelyek nem egészen támogatták ezt. És vannak olyanok, amelyek túlérettek ahhoz, hogy egy ilyen európai opciót válasszanak. A legfontosabb kérdés most Európa. Még manapság is. Az egységes piacban. Köszönöm szépen a munkájukat, és gratulálok hozzá. Köszönöm szépen, Wikström kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Dinaviska. Olyan vill börjem Ha lehet, akkor skandinávul fogok beszélni. Először is én is köszönetet mondok az elnökségnek, hogy olyan hatékony, átfogó, világos munkát eh, végzett. Most ez a hetedik már Dánia tehát hetedik elnöksége Dániának, és úgy gondolom, hogy a ciprusi elnökség, akik először kerülnek az elnöki posztra, nagyon jó tempóban vehetik át a stafétát önöktől. Gratulálni szeretnék önöknek több fronton is. És az is fontos azonban, hogy egyfajta csalódottságnak is ható hangot adjunk a a Schengeni ügyel kapcsolatos tanácsülés eredményéről. A Schengeni kérdés amiatt került napirendre, mert problémák vannak. És az ülésből áradó atmoszféra azt hiszem minden csak nem bátorító. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament meg kell, hogy nézze majd, illetve az Európai Parlament fontosnak tartja, hogy az, a Dán elnökség nyomot hagy maga után. Lehet, hogy ez az egyszerűség eh, nyoma, de egy kicsit fájdalmas is. Ma viszont a, az Európai Bíróság határozatairól és a szabadalmi kérdésekről beszélnénk. Hallottam már, persze hallottuk azt, hogy csak kis, nagyon kevés embert érint ez a határozat, és az új eh, szabadalmi bíróságon dolgozók munkája is csak kis számú ember életét befolyásolja majd. De mégis Németország, Franciaország, Nagy-Britannia már régóta kérte ezt, és mégis a tanácsban a vitát újra meg újra elhalasztották. Némileg meg is értem, és talán Európa is megértette ezt, Hogyha, de hát nem több ezer nagy fizetésű, nagy adós, adófizetési kötelezettségű munkavállalóról lesz itt szó. Szóval 40 ember dolgozik csak a, az új bíróságon dolgozni, és 40 embernek az adója fog az összes országból hiányozni csak. A kérdés az, hogy ha ezt nem sikerül megoldani, mi lesz a hitelessége ennek az egésznek az állampolgárok elé? Hogy tudunk odaállni? egyszerűen nem, nem csinálták a dolgokat, tehát nem csináltuk a dolgunkat rend, rendesen. Hogyan aludhatunk így nyugodtan? Hogyan tudjuk elmagyarázni azt az embereknek, különösen olyan időszakban, amik kritikus, a válságból való kilábalás szempontjából fontos. Márpedig, ha nem tudunk megállapodni európai közös van, és nincsen egy szabadalmi bíróság, egy európai közös szabadalmi bíróság, akkor nem tudunk kilábalni a válságból. Brüsszelben lehet, hogy hoztak erről most döntést, de mi van Münchenben, bár ott éppen van szabadalmi bíróság. Köszönöm, Tein kolléga. Én is szeretnék csatlakozni a kollégán dicsérő szavaihoz, és szeretném elmondani, hogy a Dán elnökség a mi jogi szakbizottságunk részére nagyon nagy nyereség volt. A kapcsolattartás informális, spontán és nagyon is bonyodalmaktól mentes volt, tehát összességében elmondhatjuk, hogy az együttműködés nagyon jól működött a két fél között azokkal a dossziékkal kapcsolatban, amiben én is részt vettem. Ezekkel kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani, hogy még a Dán elnökség alatt sikerült az öröklési jogot sikeresen lezárni, még akkor is, hogyha Dániának nem fűződött ehhez különösebb e, saját érdeke, de hát itt az utolsó szakaszban rendkívüli erőfeszítéseket tettek, és az árva művekkel kapcsolatos dosszié is végre lekerült a napirendről hosszas viták és húzavona után, tehát ezt az ügyet is sikerült lezárnunk. És különösen szeretnék köszönetet mondani azért, hogy Dánia ilyen mértékben foglalkozott az Európai Bíróság alapítókiratának módosításával. Ezt szeretném hangsúlyozni. Itt nagyon is nagyon is rendhagyó megoldásokat talált a hiányzó bíróknak a kinevezésére. Például azt javasolta, hogy csak időleges, határozott időre, hat évre nevezzenek ki bírókat, és aztán nagyon is rendhagyó megoldásokat, javaslatokat talált ezen a területen jól lehet ezek nem feltétlen voltak sikerrel koronázva, de hát mindenképpen elnyitották a közös gondolkodást, és arra a reménységre adnak okot, hogy a következő fél évben mégiscsak sikeresek lesznek az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseink, tehát ezért szeretnék a Dán elnökségnek köszönetet mondani. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr, önné a szó. Tak for det, øh, formand, øh, og tak for Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kommentárokat. Természetesen az elnökség részéről nagyon örülünk annak, hogy ilyen jól álltak hozzá a Dán elnökséggel folytatott együttműködéshez, és ahogy bevezetőben mondtam, számomra is, és a Dán elnökség minden közreműködője számára is nagyon fontos volt, hogy ezekben a bonyolult ügyekben megfelelő jó szintű legyen az együttműködés. Úgyhogy köszönöm a szakbizottságnak ezt, köszönöm szépen az elnök úrnak is, hogy ezeket a fontos kérdéseket a megfelelő irányba terelte, és fontosságukat megőrizte. Berlinger úrnak köszönöm a megjegyzéseit természetesen a Brüsszel egyes rendelet jogalkotásunk sarokköve. Nagyon fontos volt, hogy elérjük a szükséges eredményeket ezen belül. Együttműködésünk egyik legfontosabb alapköve ez, és ezért volt fontos, hogy a megfelelő felülvizsgálatot el tudjuk végezni. Ez az egyik olyan terület, ahol elmondhatom, hogy a két intézmény közötti együttműködés kiváló volt, és nagyon örülök, hogy ilyen messze jutottunk. Az áldozatok védelme szintén olyan dolog, amelyet mindannyian fontosnak tartunk, és azt is fontosnak tartjuk, hogy legyen egy közös európai megértés a segítség szükségessége iránt. Minél jobban együttműködünk, annál több áldozatot tudunk megmenteni. Minél nagyobb fokú az európai együttműködés, annál több ilyen eset fordul elő. Úgyhogy tulajdonképpen európai szinten teszünk jót, hogyha ezen a dosszién belül előrelépést érünk el. Az adásvételi joggal kapcsolatban azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy nagyon-nagyon bonyolult javaslatról van szó, ezt már elnök úrral is az éppen az előbb megbeszéltem. Nagyon fontos, hogy, a, hogy tartsuk életbe a javaslatot, a folyamatot, hogy ne hagyjuk, hogy megszűnjön, ne hagyjuk, hogy, ne hagyjuk, hogy a javaslatról szóló tárgyalások megszakadjanak. A június 8-ai tanácsi ülésem egy kicsit hosszabb távra is meg tudtuk határozni, hogy milyen irányba fejlődjenek tovább, fejlődjön tovább ez a bizonyos terület. Amikor az e- adásvételi jogról szóló vitákat elkezdtük, már akkor is hangsúlyoztuk ennek a fontosságát, és ehhez ragaszkodni fogunk a jövőben is. Úgyhogy valóban ez volt az a három nagyon fontos dosszié, amelyet önökkel együttműködésben sikerült kezelnünk. Végström asszony a szabadalmi bíróságról, illetve a szabadalom rendszerről kérdezett. Ez tulajdonképpen az ipari és növekedési miniszter hatáskörébe tartozik, de a Dán elnökség nevében elmondhatom, hogy ezen a területen is igen nagy erőfeszítéseket tettünk. A, az, a soros Dán elnökség felelősséget vállal ezért az ügyét, és folyamatosan dolgozik azon, hogy végül is sikerüljön felállítani egy közös európai szabadalmi bírósági rendszer. Egy sor kétoldalú találkozót tartottunk a legfontosabb érintettekkel, és természetesen, ahogy ez a soros elnökséghez illik, a tagállamokkal is szoros kapcsolatot tartottunk annak érdekében, hogy ezeken a nehéz tárgyalásokon is egyetértésre tudjunk jutni, és eredményt tudjunk elérni. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a, ebben a dossziéban is jó eredményeket tudunk elérni, de ennek az a feltétele, hogy a megfelelő politikai akarat is létrejöjjön, illetve meglegyen minden kérdésben érdekelt félnél. Hogyha elfogadunk egy európai szabadalmi reformot, az igen nagy előrelépést jelentene, nagy mértékben erősíteni az európai cégek versenyképességet. E, ehhez semmiféle kétség nem fér. És ez igen határozott jelzést adna arról is, hogy valóban a növekedésre koncentrálunk, valóban a növekedést szeretnénk ösztönözni Európában. Hiszen pontosan ezekben az időkben erre van a legnagyobb szükség. Ezért fogunk aktívan együttműködni önökkel, és a Dán soros elnökség utolsó pillanatáig eh, megteszünk minden erőfeszítést annak érdekében, hogy eredményt érjünk el. Tán asszony az örökösödési joggal kapcsolatban tett föl kérdést. Ez is nagyon fontos javaslat, amelyre szintén nagyon sok időt fordítottunk, azt hiszem, mindannyian meg lehetünk elégedve azzal, hogy történtek előrelépések. Ebben a vitában voltak nehéz pillanatok, de nagyon nagy közös erőfeszítéseket tettünk, amelyeket csak is pozitívan értékelhetünk. Aztán az Európai Bíróság reformja, ez is igen fontos kérdés. Azt nagyon pozitívnak lehet tartani, hogy májusban sikerült a bíróság által javasolt módosítások közül elég sokat elfogadnunk, és ezzel kapcsolatban is nagyon jó volt az Európai Parlamenttel folytatott együttműködésünk, ezért is köszönetemet nyilvánítom a szakbizottságnak, és természetesen további sok szerencsét kívánok a munka befejezéséhez. Még sok lépés van, sok munkára van szükség, mielőtt befejezhetik ezt a munkát. Az ügyek, az egyre szaporodó ügyek, itt a legfontosabb kérdés az a lényeg, hogy ezekkel valahogy megbírkozzon a bíróság. Köszönöm szépen, miniszter úr. A szabadalmi kérdéssel kapcsolatban még egy megjegyzésem lenne az Európai Tanácson, és fontos lesz ez, legalább gondolom addigra meg lesz a megoldás. Nem csak, hogy a beszélnünk kell a növekedésről, hanem a központi növekedési elem az egységes szabadalmi jog kialakítása egy végül is banális kérdésen múlik most de úgy nem tudom, hogy a felelősek tudják-e ezt, de az az érzésem, hogy pozitív döntést kellene hozni erre az utolsó kérdésre vonatkozóan is. Köszönöm önnek is személy szerint még egyszer. Mindig öröm, ha a Dán kormányjal együttműködünk, és nagy örömmel várjuk a további együttműködést is. Köszönöm szépen, és egyből köszönöm a tolmácsoknak, akik maximális rugalmassággal oldották meg ezt a nem egészen egyszerű helyzetet, és ezt határozottan szeretném kiemelni, hogy ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy segítenek nekünk. A 29-es és 30-as napi rendi pontot pedig a júniusi ülésre júliusira halasztjuk el, nem tudunk vele foglalkozni. Július 9-én ülünk össze legközelebb itt Brüsszelben, ma délután pedig a tengeri jogról fogunk beszélni. Így van, és az igazságügyi miniszter, a ciprusi mi igazságügyi miniszterrel akkor fogunk találkozni. Örülnék, hogyha a koordinátorok maradnának. Én sajnos nem tudok. Köszönöm. Thank you very much,